Szíriai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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, tisztelt kollégák! Köszöntöm mindannyiukat a mai ülésünkön. Krisztián Noyer, az első vendégünk bármely pillanatban megérkezhet, de ezt megelőzőleg még néhány administratív kérdést kellene tisztáznunk, amely úgysem érdekel senkit, úgyhogy ezekkel kezdeném. A mai napi rendel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése, kívánsága nincs, akkor ezt elfogadtuk, jóvá hagytuk. Továbbá az elnök közleményei címén a következőt szeretném megjegyezni. Mint mindig, a mai vitában résztvevő személyek önéletrajzát kiosztottuk, úgyhogy nem kell őket egyenként bemutatnunk. A kínai delegáció utazás, a kínai és az USA utazást, az Amerikába való utazást időközben jóvá hagyták. Az időpontokat is ismertettük már, de természetesen röviden még egyszer elmondhatom. Június 7, június 7-én ezen a héten utazunk az Egyesült Államokba, és azt hiszem, hogy előtte még májusban, pünkösd után, tehát eh, KED 25-én utazunk Pekingbe. Egyidejűleg a kínai delegáció is Kínában tartózkodik ezen a héten, és Buzek elnök úr, Buzek elnök úrra felvettük a kapcsolatot, és megkérjük majd arra, hogy talán egy rendezvény keretében Sankhájban vegyen ő is részt. És a szakértői panelt is véglegesítjük a közeljövőben. A koordinátorok a különböző frakciók koordinátorai előterjesztették a javaslataikat, úgyhogy hatan vesznek részt a szakértői panelban. A legutóbb, erre minden bizonyal emlékeznek, két dokumentumot, két tematikus dokumentumot vitattuk meg, az egyik Huntis kollégától származik, és Lamassur úr anyagának megvitatásával elég sokat időztünk, úgyhogy a másik dokumentumot nem tudtuk befejezni. Már akkor jeleztük, hogy folytatnánk akkor a következő alkalommal ezt a vitát. Ezt nagyon fontosnak is tartjuk, hiszen a szociális aspektusok állnak itt előtérben, úgyhogy nem akarjuk azt a benyomást kelteni, mintha ezt a vitát szeretnénk rövidebbre fogni. Úgyhogy a következő vita során, amikor egy tematikus dokumentumot vitatunk meg, csak egy szerepel majd a napirenden, de két óra áll majd rendelkezésünkre, pontosabban két és fél óra, Úgyhogy azt javaslom, hogy ebből a két és fél órából majd háromnegyed órát fordítsunk arra, hogy Juntis kollégával a megvitatást lezárjuk, és akkor még mindig rendelkezésünkre áll egy óra és háromnegyed óra, hogy ezt a tematikus papírt is megvitassuk. És ami a mai vitát illeti, két briefing dokumentum is elkészült, ezeket érdemes lesz elolvasni és a PowerPoint előadás, ez szintén szerepel, ezt kintén kiosztottuk, és a második hírlevél tartalmaz az előadóval, Pevans Pereszel egy interjút, ez szintén elkészült már. A napirend harmadik pontja, ez pedig a jegyzőkönyv, a január 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása sem én, sem a titkárság nem kapott módosításra irányuló javaslatot, úgyhogy feltételezem, hogy ezt a jegyzőkönyvet elfogadhatjuk. Most pedig áttérünk a mai ülés tulajdonképpeni témájára, nevezetesen a pénzügyi szabályozásra és felügyeletre. Ez egy olyan téma, amely azt hiszem, hogy nagyon időszerű a vita szempontjából, hiszen önök is tudják, és a szakbizottságunk képviselői közül nagyon sokan az ECOM-ban is tagok, és ott is terítéken van ez a téma. A Delarosier jelentés ehhez kapcsolódik, és nem utolsó sorban ezen jelentés alapján a bizottság is egy javaslatot dolgozott ki. A tanács pedig már a svéd elnökség alatt, illetve most a spanyol elnökség alatt is foglalkozott már ezzel a kérdéskörrel, most pedig rajtunk a sor a parlamenten, hogy állást foglaljunk ebben a kérdésben. Az ECON szakbizottságban mindez már megtörtént. Egyrészt, ami az lkb nál létrejövő kockázati bizottságot illeti, az ALDE javaslatából indult ez ki, és az Európai Felügyeleti Ügynökség előadója is megfogalmazta a javaslatait, és egy valami egyértelművé vált. Még a vitának csak az elején tartunk ez egyértelmű, és a három párt egyeztetés során is ez mindenképpen változik majd még. Az azonban már kezd kikristályosodni, hogy egy pártokon átnyúló megegyezés kezd körvonalazódni, abban a tekintetben, hogy a az egyre inkább globálisan tevékenykedő piacok, pénzügyi piacok nemzetek, nemzeti felügyeletet is igényelnek. Tehát a mi javaslatunk egyrészt nem csak a bizottság javaslatát üdvözöljük, hanem még túl is lépünk ezen, és megnézzük majd, hogy mit tudunk ebből kihozni. Ez a részleteket tekintve alapvető változásokat jelent majd, hiszen a nemzeti szintű hatásköröket áthelyezzük majd egy európai szintre. Ennek természetesen kihatása lesz különböző területekre, és éppen ezért érthető, hogy a nemzeti tagállamok különböző intenzitással persze, hogy úgy mondjam, némileg tartózkodóan reagáltak erre a javaslatra. De hogy ebből tényleg mi kerekedik ki, azt majd meglátjuk. Az egyik ismertető dokumentumban a következtetések alatt a következő szerepel, és ezt szeretném felolvasni, mert nagyon fontosnak tartom. The European supervisory agencies are not authorized to engage in crisis management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 The link between crisis prevention and crisis management, therefore, should be high on the EU policy agenda, and without a better balance between the two at the EU level, the present proposals for institutional reform, as ambitious as they may be, will be ineffective. Und ich glaube, das ist in der Tat eine sehr wichtige azt hiszem, hogy ez valóban egy rendkívül fontos kérdés, és éppen ezzel érdemes is foglalkoznunk. Remélem, hogy a mai vita fordulói majd ehhez hozzásegítenek bennünket. Most egy kicsit zavarba jöttem, mert az előzetes bejelentéseim véget értek, és az előadó még mindig nem érkezett meg, úgyhogy kicsit improvizálnom kell. jelezték már fél órával ezelőtt, hogy úton van, de akkor úgy tűnik, hogy nem tudjuk, hogy merre tartott pontosan, melyik ajtó előtt várakozott. Azt javaslom akkor, hogy eh, a bevezető bevezetővel kezdjük el, méghozzá a második eh, panel esetében, ez pedig a német Buffin vezetője, Johann Sanyo. Köszöntöm, és örülök annak, hogy eh, elfogadta hívásunkat még valamit szeretnék megjegyezni, csak azért, hogy aztán ne legyen túl nagy a káosz. Nem tudom, hogy a keynote speaker eh, Christian Noyer mikor, aki ugye a múltban az Európai Központi Banknál dolgozott, most pedig eh, a Francia Központi Banknál, nem tudom, hogy mennyi idő áll rendelkezésére, hogyha nagyon kevés lesz az ideje, és azt mondja mondjuk, miután megérkezik, hogy csak 20 percig tud előadást tartani, akkor félbe kell szakítanunk, és meg kell adnunk neki a szót. Ez sajnálatos lenne, de azt hiszem, hogy az idő véget, hogy kihasználjuk az időt, érdemes lenne elkezdenünk. Szányó úr, parancsoljon öné a szó. I'm very flexible. Yeah, I'm very flexible. If Mr. Noyer appears, uh, I can be interrupted at any moment. Köszönöm. Uh, bármikor félbeszakíthatnak, mert elég későn megy a gépen. Az a hatalmas vihar, amely e, most e, átsöpört a pénzügyi piacokon, gyakorlatilag e, hihetetlen mértékű volt. Ezek a, az erők veszélybe sodorták az egész pénzügyi világot, elsodorták a hamis biztonságérzetünket, amelyeket minden, amelyet minden szereplő kifejlesztett magában korábban. Láttuk, hogy ránk zuhan az ég. Megjött a közben a vendég. Köszönöm. akkor most köszöntöm Krisztián Noájét, a Francia Központi Bank kormányzóját, és nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk, és érdeklődéssel várjuk előadását. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, A pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó bizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim. Először is köszönöm, hogy meghívtak engem ide maguk közé egy fontos időszakban, mert önök most dolgoznak az európai felügyelet architektúráján. Megpróbálok gyorsan válaszolni arra a két kérdésre, amelyet önök feltettek, illetve ami foglalkoztatja önöket. Milyen mértékben sikerül kiküszöbölni kiküszöbölni a válság által feltárt ellenőrzési hiányosságok kiküszöbölésére, és milyen felügyeleti modellje legyen Európának. Mit mondunk a hiányosságokra? Nagyon is tudjuk, hogy a szabályozás hiányos, és az ellenőrzés is a, ez erre a válság világított rá. Valójában az igazi kérdés az, hogy azok a különböző területek, amiken elindították a munkát a G20-ak nemzetközi szinten, a stabilitási ö, tanácson, Bázelban, illetve az európai szinten, az európai bankfelügyelők ö, tanácskozásán, vagy a három as szintű bizottság, megfelelnek-e a hiányosságok kiküszöbölésének. Én három területre szeretnék koncentrálni, ahol hiányosságok vannak. Egyrészt a prudenciális szabályozás tekintetében, aztán a komplementáris vagy kiegészítő elemek, amelyek fontosak arra, hogy megerősítsük a pénzügyi stabilitást válság idején. És végezetül néhány gondolatot mondanék arról, hogy mire kell kiterjednie az ellenőrzésnek, mi az, amit szabályozni szükséges. Először is a potenciális szabályokról szeretnék szólni. Úgy gondolom, az első reform irány, ami a legfontosabb volt és a legvitathatatlanabbul szükséges, tehát azok az eszközök, amiknek a szükségességét megmutatta a válság, ezek két kategóriába sorolhatóak. Először is a piaci műveletekkel és a részvényesítéssel kapcsolatos műveletek területén van. Azt láttuk, hogy a kockázat transfer, amit a részvényesítéssel lehet megoldani, megosztja és áthárítja a kockázatot a gazdaság valamennyi ágazatára, és ez az a terület, ahol a tőke megfelelőség túlzottan alacsony volt ez bizonyos mértékig korrigálásra kerül a fizetőképességi irányelvvel, valamint a CRD 2-es és 3-as szabályozással. De azért marad egy aspektus, amit önök is vizsgálnak a parlamentben, nevezetesen az, hogy a különböző minősíté intézeteknek is hozzá kell járulniuk ehhez a reformhoz. A másik dolog ugyancsak nagyon fontosnak, tehát prioritás élvezőnek eh, tűnik, és remélem, hogy be fog kerülni az intézkedések sorába, amelyek jelenleg tanulmányozás alatt állnak. Azaz, hogy egy a, fed, a kockázatok jobban legyenek fedezve úgynevezett dinamikus céltartalékokkal tehát olyan tartalékok, amik figyelembe veszik a gazdasági ciklust is, a hitelciklusokat, tehát technikailag ez azt jelenti, hogy a tényleges veszteséget és a statisztikailag mutatkozó kockázatokat is egyaránt figyelembe kell venni. Általánosabban fogalmazva azt mondanám, hogyha megnézzük a világot, akkor a kockázatkezelést kell valamennyi területen megerősíteni, minden dimenziójában. E tekintetben Európa, miután elfogadta a Bázeli 2-es rendszert, ez mindenképpen azt jelenti, hogy előrébb tart, és a világ e, minden egyéb térségen, többek között az Egyesült Államok is a lehető leggyorsabban a Bázel 2-es rendszert fogják alkalmazni, és azt kell, hogy alkalmazzák. Egy olyan rendszer ez, amelyik méri a kockázatot, arányosítja a tőkekövetelményeket és a kockázatok mértékéhez igazítja ezt, és lehetővé teszi, hogy a felügyeletet gyakorló, ami a kettes pillérben megnövelje adott esetben a tőkeigényeket követel, tőke megfelelőséget, tőkekövetelményt. A második csapás iránya a reformnak olyan intézkedésekre koncentrálódik, amelyek neket nem ö, szükséges igazítani, ö, adaptálni olyan gyorsan, mint ahogy ez a piaci műveletek esetében, illetve a részvényesítés esetében szükséges volt, és ezek az intézkedések több megfontolást is igényelnek, mert pontosan fel kell mérni, hogy a reálgazdaságra milyen hatással lesznek. Ezek azok az intézkedések, amelyek jelenleg tanulmányozás alatt állnak az idei évben nemzetközi szinten és jelenleg pedig a Bázeli Bizottságban. Szeretnék itt két területet megemlíteni, ami nekem prioritásnak tűnik. Az első az a saját tőke és a saját tőke minőségének meghatározása, definíciója. Nagyon különböző módon ö, értelmeztük a saját tőkét, nem csak a világban, hanem még Európán belül is. Harmonizálni kell ezt a definíciót azért, hogy helyre, helyreálljon a bizalom harmonizálni kell a definíciót azért, mert egyes, eszk- egyes tőkeeszközöknek a bonyolultsága a az, annyira bonyolultá tette azt, hogy milyen mértékben képesek vesztességeket elnyelni, egyre nehezebbé tette az értékelést. Tehát a tőke minősége is nagyon fontos, tehát hogy milyen eszközöket lehet a saját tőkét be, beletenni, ez nagyon fontos. A másik a likviditási kockázat. Ez egy komplex kérdés, egészen mostanáig nem volt likviditási standard nemzetközi szinten, sőt voltak olyan országok is Európában, amelyek teljes mértékben feladták a likviditálásnak mindenféle szabályozását a bankoknál, tehát a banki likviditást nem szabályozták. Arra kell ösztönöznünk a bankokat, hogy a likviditási kockázatokat jobban kezeljék, pontosan be kell határolni, és ez egy nagyon kényes kérdés, kalibrálni kell ezt, itt több dologra is oda kell figyelni. Nem szabad az elemzést szegmensekre bontani, mert drámai következménye lenne, hogyha a bank tevékenységeket megint nemzeti szintre vagy határok közé szorítaná, kapnánk, azért, mert különböző likviditási szabályok vannak. Szerintem éppen, hogy konszolidálásra van szükség. Lehetővé kell tenni fejlett módszereknek az, ez, az alkalmazását olyan esetben, amikor az intézmények képesek ezeket megvalósítani, ugyanis ezeknek jobb a teljesítményük, ezek jobban működnek. Végezetül pedig nem szabad tönkretenni a bank tevékenységét tevékenységet azzal, hogy meggyógyítjuk a bankokat. Tehát nagyon pontosan kell ezt behangolni, bekalibrálni. És végezetül azt mondanám, hogy vannak további eszközök, amelyeken folyik a munka nemzetközi szinten, és amelyek mindenképpen figyelemre méltóak és érdekesek lehetnek, de sokkal óvatosabban vizsgálom ezeket. Először is, hogy a bankoknál milyen emelő hatással rendelkeznek ezek. Ez mindenképpen egy elemzési erő, hogy milyen kockázati profillal rendelkeznek a bankok, ezt vizsgálni kell, de hogyha ez önmagában egy eleme lenne magának a pillérnek, ami közvetlenül alkalmazható, és a súlyozott kockázatokkal ö, alkalmazható lenne, úgy, ahogy ez a Bázel 2-ben van, akkor ez egy veszélyes eszköz lenne, mert adott esetben arra ösztönözni a bankokat, hogy több kockázatot vállaljanak azért, hogy az aktíváik olyan aktívákkal rendelkezenek, amelyek nagyobb megtérülést hoznak. Végezetül ez egy olyan eszköz, ami nem teszi lehetővé az intézmények összehasonlítását a különböző országok között, hogyha nem azonosak a sztenderdjeik. És végezetül a nagyon fontos, hogy kettő pilléres eszközünk legyen, ez nagyon fontosnak tűnik. És végül is ugyan ide tenném a ciklusokat kivédő puffereket, azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk abban a bankfelügyeleti szinten, hogy a aciklikus védekezés legalább annyira fontos. Egy második szintet is kell rugalmas tőkéből kialakítani a cikluson belül. Ez már sokkal nehezebbnek tűnik, nehezebben megvalósítható. Nem állítom azt, hogy nem lehetne ezt javasolni a jogalkotónak, de rendkívül bonyolult. Ezt a részét, a szabályozási kérdéseket ezzel zárnám, és azt tenném még hozzá, hogy ügyelnünk kell arra, ezt mondta a Bázeli Bizottság is, hogy a makroökonómiai hatását és kereteit is meg kell vizsgálni a javasolt intézkedéseknek. Természetesen arra kell törekednünk, hogy olyan szabályokat javasoljunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a pénzügyi rendszer sokkal stabilabb, sokkal jobban feltőkésített legyen, jobb legyen a kockázatelemzés, és ez nagyon, nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy ismételten egy ilyen kockázatba kerüljünk, mint amilyen már volt. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Ugyanakkor természetesen drámainak tartanám, hogyha olyan szabályokat javasolnánk, amelyek a gazdaság finanszírozását tenné lehetetlenné, és ezzel tartósan tönkretenni a növekedési modellt, amelyet kialakítottunk, vagy létrejött. Tehát egy nagyon finom hangolást kell elvégeznünk, úgy, hogy a makroekonomiai hatásait is szimulálni kell a javasolt intézkedéseknek. Ezért döntöttünk úgy a Bázeli Bizottságban, hogy egy makroekonomiai vizsgálatot fogunk végezni a nemzetközi bankokkal és a különböző monetáris pénzügyi övezetek nemzeti bankjaival. Ez elengedhetetlenül fontos. Továbbá úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk nagyon aprólékosan azt is, hogy mi lenne a hatása a különböző javasolt módszereknek attól függően, hogy a finom hangolást hogyan állítjuk be, az különböző gazdaságok specifikumainak, pénzpiacoknak megfelelően, és hogy az átalakulások hogyan történnek, illetve a különböző határidők hogyan alakulnak. Tehát a finanszírozás a gazdaság különböző szegmenseiben is megvizsgálandó, tehát biztosnak kell abban lenni, hogy a módosulásokat, a változásokat képesek leszünk kezelni Második aspektusa a hiányosságoknak arra vonatkozik, hogy mit tudunk tenni válság esetén. Mi az, amivel nem rendelkeztünk, mi az, ami nem volt optimális, amit kapkodva kellett kitalálnunk, amikor a válság bekövetkezett. Ezen belül nekem úgy tűnik, hogy az hiányzik, hogy a betétesek védelme nem valósul meg. Tudom, hogy ez egy nagyon szívügye az Európai Parlamentnek. Európában szerencsénk van, mert vannak nemzeti betétbiztosítási alapok, azonban ezek is nagyon különbözőek. Vannak, amelyek ex ante befizetésekből állnak össze ezek az alapok, Franciaországban kockázat alapon számítják, hogy az minden egyes befizető pénzintézet milyen kockázatot jelent, aztán a garanciákat harmonizáltuk európai szinten, de további harmonizáció lenne font, nagyon fontos a betétállomány figyelembe véve a garancia alapoknak a belépésének módozatait is közelebb kellene hozni egymáshoz, és valószínűleg egy további lépésre van szükség, vagy jó lenne, hogyha eljutnánk, és egy igazi európai betétbiztosítási rendszer jönne létre egy viszontbiztosítási alappal. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan terület, ahol előrébb kellene lépni, és még van mit tenni. Egy másik terület, ami erősen vitatott, ez pedig az esetleges szabályozása azon intézeteknek, amelyek too big to fail, tehát amelyek túl nagyok, hogy csődbe menjenek. Ez egy olyan téma, ami nagyon ö, fontos. Nyilvánvalóan mind, valamennyien azt szeretnénk, hogy ha lehet, akkor ne legyen ö, ilyen ö, veszély, de ugyanakkor azt képzelni, hogy viszonylag könnyen és hátrányok nélkül össze lehetne hozni egy olyan intézmény listát, amin a rendszer fontosságú intézményeket tudjuk felsorolni, én személy szerint úgy gondolom, hogy ez meglehetősen kétséges. Először is egy bankok listáját, vagy pénzintézeti listát létrehozni, amelyek rendszerintézményeknek tekintedők, ez kontraproduktív lenne, mert akkor itten éppen az ilyen morális elemeket erősítenénk. Tehát, hogyha egy listára azt mondják, hogy önök nagyon nagy intéz, pénzintézet, tehát rendszerkockázatot képviselnek, ezért egy további befizetést kell fizetni, ez azt is jelenteni, hogy akkor önöknek azt mondanánk, hogy ez az intézet biztosítva van. Tehát én nekem komoly kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez működne. És a legveszélyesebbek nem feltétlenül a legnagyobbak, tehát a rendszerkockázat és a méret nem feltétlenül egyenesen arányos. Ha megnézzük azokat az intéz... pénzintézeteket, amelyek csődbe mentek, illetve amelyeket meg kellett menteniük az államoknak, ott éppen fordítottan arányos az intézményeknek a mérete és az igényelt segítségnyújtás de hát nagyon sok ilyen pénzintézet valószínűleg nem lett volna rajta a listán, hogyha válság előtt készítünk ilyen listát. Tehát ebből is nagyon jól látható, hogy olyan körülmények között, mint amit már átéltünk, elengedhetetlen volt az államoknak, hogy megoldják a megmentését ezeknek a pénzintézeteknek, és aztán utána adott esetben felszámolják őket. Tehát egy ilyen intézménylista, vagy egy kockázat arányos további adó vagy befizetési kötelezettség úgy tűnik, hogy erősen vitatható elképzelés. Természetesen nem tagadom, hogy küzdeni kell a ö, morális ö, e, hiányosságok eh, ellen is. Tehát amellett vagyok, hogy amikor az állami beavatkozás nem elkerülhető, akkor ezt egyéni radikális eszközökkel kell kísérni. Természetesen ez van például a vezetőség levált, ezt jelenti a vezetőség leváltása, ide tartozik az is, hogy a, a részvényesek, a korábbi részvényeseknek kell vállalniuk valamennyi kockázatot, és a, amennyire ez jogos, neki kell az intézményt hátukon vinni egy olyan intézmény, amelyik tartós és masszív segítséget kapott, jogos, hogy feldarabolásra kerüljön, vagy egészében, vagy részenként, tehát eladásra kerül egy vagy több más pénzintézetnek, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy segítettek rajta, és úgy, ahogy van, nevével és a minden részével együtt megmarad. nem természetellenes az sem, hogyha az állam amennyiben kénytelen megállapítani, hogy a, az adott pénzintézet megmentésének költsége egy adott országban végül olyan nettó költséget jelent, hogy az állampolgároknak kell ezt fizetni az adófizetőknek, Adott esetben akkor jogos, hogy kérjen egy külön adót a bankoktól azért, hogy ezt visszafizesse aztán majd az állampolgároknak, Azért, mert a bankok nem voltak kellően szigorúak, és nem megfelelően jártak el egy adott országban. Harmadik aspektusa a hiányosságoknak maga a banki környezet. Amit banki környezetnek nevezek, ezek nem egyértelműen a bank szabályozás alá tartozó elemek, hanem olyanok, egyrészt maga a számvitel, továbbá mindaz, amit valójában nincsen szabályozva. Először is a számviteli szabályok a számviteli szabályoknak jobban figyelembe kellene venniük a pénzügyi stabilitási korlátokat. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy sokkal jobban, többet kell dolgozni a piaci értéken, amikor nincsen likviditás, hogy mire terjed ki a tényleges érték, ami adott esetben nem veszi figyelembe a gazdálkodási módszert, és ez tulajdonképpen csak a kereskedésben jelenik meg igazán. És természetesen, ahogy a G20-ak ezt óhajtják, meg kell próbálni közelíteni a különböző rendszereket a magas szintű nemzetközi könyvelés számviteli szabályok szerint. Elsősorban azt tartom fontosnak, hogy a szabályok legyenek jók, a konvergencia kevésbé fontos, de mindenképpen meg kellene próbálnunk ar, arra törekedni, hogy a, könyv, a számviteli szabályok közelítsenek egymáshoz, és vegyék figyelembe a pénzügyi stabilitás szempontjait. Végezetül az IASB-nek az irányítását is meg kell erősíteni, a közérteket, a pénzügyi stabilitást jobban figyelembe kell venni, és a prudenciális megközelítést is a részévé kell tenni a számviteli, számvitelnek. Végezetül pedig a szabályozás utolsó területe emlékeztetni kell arra, hogy miből is indult a válság. A válság az Egyesült Államokban kezdődött, abból adódott, hogy olyan hitelfelvevőknek adtak hiteleket, amelyek részben fizetésképtelenek voltak, és olyan intézmények tették ezt, amelyek nem voltak kellően szabályozottak, és nem voltak kellően ellenőrzöttek. Tehát nagyon szűk volt az ellenőrzés és a mértéke és területe. Európa e tekintetben büszke lehet, mert Európában a valamennyi tevékenységre kiterjed valamilyen ellenőrző tevékenység. Ezzel együtt, hogy megfeleljünk a, annak az óhajnak, amit a G20-ak fogalmaztak meg, nevezetesen, hogy minden piac, minden pénzügyi szereplő, minden termék felügyelet és ellenőrzés alatt legyen, az még azt jelenti, hogy még van mit tennünk. Érintettek itten a minősítő intézetek is, európai szinten, a különböző alapok, a bizonyos piaci szegmensekben, például a, másodlagos derivált termékek szerződéseit, olyan platformokon kellene, elektronikus területen történik ezeket az elszámolása és nyilvántartása alapvetően fontos, ez egy fontos láncszeme az egész tevékenységnek még európai szinten is igaz, de még inkább igaz nemzetközi szinten, hogy mi a hitelintézet, annak a definíciója is erősen változó országonként. Tisztelt elnök úr, ez az, amit el szerettem volna mondani a múlttal kapcsolatban, ami a felügyeleti kérdéseket illeti, itt nagyon rövid leszek, mert itt már jelezték nekem, hogy nagyon megy az idő. Először is Európában az új felügyeleti architektúra, amelyet Jacques Delarosière úr által vezetett munkacsoport javasolt, egy kitűnő válasza a válságra. Úgy gondolom, hogy ez erről e-, elég is ennyit mondani, talán azt hangsúlyozva, hogy véleményem szerint az egyik legalapvetőbb tanulsága a válságnak az, hogy eh, a felügyelők és a központi bankok közötti távolság alapvetően fontos ahhoz, hogy gyorsan és rugalmasan lehessen reagálni a sürgősségi esetekre. És úgy gondolom, hogy ugyanakkor a felügyelet és a, a felügyelt intézmény fel, rendkívül fontos a felügyelet hatékonysága szempontjából. Tehát olyan architektúrára van szükség, ahol nemzeti szinten van felügyelő, nagyon erős koordinációval, úgy, ahogy a Larosier csoport javasolta az európai intézmények szintjén, illetve hatékony kollégiumokra van szükség a határon át nyúló munkára. Ez a megfelelő architektúra jelen pillanatban. Továbbá osztom a Larosier csoport húzódozását azzal kapcsolatban, hogy egyetlen ö, felügyelő legyen minden határon át nyúló ö, pénzintézet esetében. Szerintem a két szint az azt hozná magával, hogy továbbá fragmentálódna a piac, és bizonytalanságokat, illetve különböző szabályozási döntéseket igényelne. Az imént, amit elmondtam, a, a rendszer kockázatot képviselő intézményekkel ugyanez mondható el itt is. Végezetül a Twin Peaks elképzelés, hogy a bankoknak az ellenőrzését és a biztosítás felügyeletet közelíteni kellene egymáshoz. Ez jó ötlet abban az esetben, hogyha a bankok és a központi bank közötti kapcsolat nem sérül. Szerintem ez lenne a legfontosabb. Ez mindenképpen egy előrelépés, de hát a bank és biztosítás felügyeletet közelíteni kell és ez már folyamatban van, illetve tanulmányozás alatt van, illetve van, ahol már ez meg is valósult elég sok európai országban. És szerintem ez egy jó irányba történő lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Noailé úr. Most pedig a kérdésekre térnék át. Tekintetel arra, hogy nagyon halad az idő, először is a koordinátorokhoz fordulnék. Először is az előadót kérdezem, Pervans Perezt, majd ott már Karasz kap szót. Mindenki egy percben kérem tegye fel kérdését, mert máskülönben ezt a piros kártyát felemelem. Tisztelt elnök úr, tiszt, köszönöm szépen. Tisztelt kormányzó úr, köszönöm ezt az elemzést, amit elmondott, illetve hogy mi mindent kell majd csinálni. Két kérdésem van. Az első, a bankok saját tőkéjének emelése, látjuk, hogy ez milyen nyomást van, hogy nem most van itt az ideje, és így tovább. Ahogy ön ezt nagyon jól rámutatott, a részvényesítés, egyebek, ezek alapvetően fontosak, mert ha el, elméleti és globális módon vesszük fel, akkor jönnek a finanszírozási módok, a versenyképesség és az Euró- Egyesült Államokkal való összehasonlítás, és nem lesz belőle semmi. Szerintem itt különböző megoldások vannak az asztalon, és a bázeli munka már elindult abba az irányba, hogy emelni kell a bankok tőkéjét, miközben nem vitattuk meg a különböző egyéb alternatív lehetőségeket európai szinten melyik lenne az optimális a mi szempontunk céljából. Nem az a célunk, hogy a bank egészsége legyen jó, hanem a reálgazdaság finanszírozása valósuljon meg. Illetve még egy második kérdés, mit tenne a bázeli megállapodásokkal, illetve a szerződésekkel? Ott már parancsolj. Igen, Először is azt szeretném mondani, hogy az ön először is ugye nem fogunk tudni csak a felügyeletről beszélni az első fordulóban, hanem az értékpapírosításról, illetve a saját tőkéről is kell beszélnünk. Ebben az első fordulóban ön azt említette, hogy a Delarosier jelentés rátapint a lényegre. Bennünk azonban felmerül a kérdés, hogy nem volna esetleg szükség egy európai felügyeletre, amely szankciókat is kiszabhat, mert hogy a helyszínen a felügyelet, illetve a szankció nem kielégítő tekintettel arra, hogy a piac egyre inkább globálissá válik. Hogyan képzel el ön egy európai vagy globális felügyeletet, és mivel a tanács közös álláspontja nem közelíti meg a Delarosier jelentést, hogyan értékeli a szankcionálási lehetőségeket európai szinten, illetve nemzeti szinten. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a saját tőke kérdését illeti, vagy a, az egyéb alapokkal. Úgy gondolom, hogy nem ö, kerülhetjük ki a saját tőke megerősítését. Mert végül is ez az alap, és el kell kerülnünk, hogy a, ö, az intézmények ö, túlzottan törékenyek lennek a, annak a tevékenységnek függvényében, amit végeznek. És minimálisra kell csökkenteni a válságot és az állami beavatkozás szükségességét, mert ha nem így tennénk, akkor meghalna a banki tevékenység de engem is foglalkoztat az, hogy a gazdaságot eközben finanszírozni kell. Tehát meg kell tenni mindent, ami megtehető. Európában már töntek ilyen döntések, meg kell erősíteni a tőkekövetelményeket, például a piaci műveletek esetében, különösen a részvényesítés esetében, ami elengedhetetlen volt, ezt a Bázel 2-ben nem jól kalibráltuk, a nemzetközi megállapodásokat átalakítottuk, most ez jobban működik, ez elvégezhető. Természetesen van egyéb tennivaló is, a tőke minőségét sem kerülhetjük ki, itten fokozatosan kell előre haladni, és hosszabb távon időt kell adni ahhoz, hogy a tőke ténylegesen alapvetően részvényekből vagy tartalékokból álljon, hogy ez stabil alapok, alapot képezzen. Óvatosabb vagyok más technikai megoldásokkal kapcsolatban, mint a különböző levonások számítása és így tovább, mert hogyha túl sok dolgot teszünk össze, akkor nehezebbé válhat a gazdaság finanszírozása. Tehát itt egy finom behangolásról van inkább szó, likviditási, fizetőképességi elemek nem mond ez egymásnak ellent, tehát különböző például garanc, betét garancia nagyobb kapacitással, ex ante beavatkozási lehetőség, amit adott esetben például a szabályozó vagy felügyelő kérésére bevethető, még mielőtt valami dráma történne. Tehát úgy gondolom, hogy a kettő hasznos lehet, és teljes mértékben csatlakozom ahhoz, ami szerintem benne volt az ön kérdésében implicite, hogyha esetleg ö, alapokat erősítjük, akkor kevésebb ö, tőkére lenne, szó, ö, lenne szükség, és ez talán jó lenne a tőkére. Én ö, úgy gondolom, hogy ez, ez így igaz. A bázeli ö, e, e, egyezmény és a szerződések ez eddig jól működött, egy kis fenntartással, amit én magam is jeleztem, ö, hogy az Egyesült Államok késlekedik a, a Bázel 2-nek a bevezetésében. Én amellett lennék, hogy a bizottság, amint elkészítette a tervét a, az év végéig, várjuk meg, hogy az Egyesült Államok a bázeli követelményeket megvalósítsa, a Bázel 2-t, és akkor le, be lehet nyújtani a Bázel 2-re vonatkozó adaptációs javaslatokat. A G20 konklúziójában benne van, hogy az USA bevezeti a Bázel 2-t egy évvel azt megelőzően, hogy a világ elfogadja a Bázel 2-nek a módosítását. Tehát ez nem lenne logikátlan talán az intézményi mechanizmus, amit én felvázoltam, nem a ö, megfelelő, de biztos vagyok abban, hogy értik, hogy mire gondolok. Hogyan érjük el azt a Lárnozier jelentés alapján, hogy az európai felügyelőne vagy szankcionálási lehetőség legyen. Nekem meggyőződésem, hogy a megfelelő megoldás egy olyan megoldás, ami fokozatosan, ahogy a névből is egy kicsit ezt sugal, sugalja maga a név is, egy európai felügyelet, pénzügyi felügyeleti rendszer alakuljon ki. Ha megvizsgáljuk, hogy hogyan működik az a rendszer, ami szerintem legjobban működik az Egyesült Államokban, az sokféle van, tehát az, amelyik a Feden, a Federal Reserve-en belül működik ott a felügyele, felügyelő nem Washingtonban ül, hanem minden egyes Fedhez tartozó bankban van. A New York a District New Yorkban, a Chicago Districtben és így tovább és a St. Louis-i bankok oda tartoznak, és így tovább. De Washingtonban van egy intézményi mechanizmus egy bizottsággal és a kormányzók tanácsával, amely biztosítja a koherenciát, és ha valahol hiba van, akkor átveszi az irányítást. Tehát ez egy olyan rendszer, ami ezen a területen koherens, a rendszernek a többi része a sokkal kevésbé koherens, mint az európai. Ne legyünk túlzottan kritikusak a saját ö, eredményeinkkel ö, szemben. Néha megvannak döbbenve mások, hogy másokhoz képest mi mennyire előre tartunk. De szerintem ez a szövetségi jellegű megoldás, ami nagy mértékben az ERO rendszert is segített kialakítani, szerintem a megfelelő megközelítés. Egyrészt legyen ott a terepismeret, a terephez való közelség, a jogi sajátosságok ismerete, a piac sajátosságainak ismerete, és ugyanakkor legyen egy egységes vezérlés. Koferáti? Most pedig Szinyo Koferáti következik egy percben, aztán pedig az ALDE részéről ki szól hozzá. Parancsoljon. Grazie Presidente. Volevo chiedere questo al nostro ospite. Elnök úr, az alábbi kérdésem lenne a vendégünkhöz. A felügyelő, felügyeleti gyakorlatban e, nemzeti és európai szinten, nemzetek feletti szinten egy nagyon kényes kérdés az információ kezelése lesz. Tudjuk, hogy milyen sok manipuláció és torzítás történhet egy információval. Mit gondol a vendégünk, hogyan lehet mindezt leghatékonyabban elkerülni, és hogyan lehet ezt a fajta kockázatot csökkenteni? Noé úr, ön olyan szavakat használt, hogy kényes, kiegyensúlyozott, finom hangolás. Úgy gondolja, hogy túl sokat teszünk itt Európában, annak érdekében, hogy amerikai problémákat oldjunk meg, és aztán olyan irányelveket fogadunk el, amelyek később majd megbékjózzák a piacot. Második kérdésem az, hogy jól értettem-e önt, ön a stabilitási alappal kapcsolatban rendkívül kritikus. Egy ilyen alapra, egy ilyen biztosításszerűségre ön nemet mond. Jól értettem? Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Ami a, az információ kezelésének kényes voltát illeti, szerintem ez megfelel a munkálatok előrehaladásának, Itten a, a jelenleg vizsgált szabályokról van szó. Tehát elvileg a hatóságoknak van lehetőségük, hogy információt adjanak abban az esetben, ha ezt szükségesnek tartják, de nem kötelesek információt adni arról a munkáról, amit adott esetben végeznek, vagy ami bizalmas természetű munka. Jelenleg ez van, tehát egyrészt van egy jog, és van egy lehetőség ezzel a joggal és hatáskörrel rendelkezik a felügyelő, és úgy gondolom, hogy ez a megfelelő kapcsolódás, tehát ezt esetenként kell eldönteni, hogy kommunikáljanak-e bizonyos információkat, vagy pedig szép csöndben vizsgálódjanak, vagy bizalmas információt adjanak csak át. Az egyetlen elengedhetetlen ö, kommunikáció az az, ami egy ilyen jellegű környezetben történik, tehát az, hogy önök rendszeresen meghallgatják a, a rendszerkockázattal kapcsolatban az európai felelőst, vagy a, például az Európai Központi Bankot, amelyik ugye a az egész bankrendszernek a kulcsa a 27 uniós tagállam esetében. Ez szerintem egy rendkívül jó módozat egyébként. Ami a kényes egyensúlyt, illetve a finom hangolás kérdését illeti, amit ön említett. Igen, jól értelmezte, amit mondtam. Én azt próbáltam elmondani, hogy nekem úgy tűnik, hogy a különböző fejezetek, a területek, amelyeket kell eddig foglalkoztunk, és amivel én magam is foglalkoztam a G20-akon és a Bázeli Bizottságon és a pénzügyi stabilitási tanácsülésen, tehát mindezek az irányok, önmagában jók, vagy nagyjából jó irányba mutatnak. Ugyanakkor a beállítása, pontos hangolása, a részletkérdések, amelyek felvetődtek eddig, hogyha ezeket így, ahogy van, hirtelen elfogadnánk további vizsgálat nélkül, túlzottak lennének, és nem azokat a problémákat oldanák meg, amelyek Európában vannak, és szerintem még veszélyesek is lehetnek, de ezt ellenőrizni kellene, veszélyes is lehetne a gazdaság egészséges finanszírozása szempontjából vonatkozik ez a világgazdaságra és az európai gazdaságra is. Ezért szükséges a finom behangolás, ahol makroekonomiai vizsgálatokat is kell tartani. Tehát meg kell nézni, hogy a makroekonomiai hatással hogyan áll be az egyensúly de hát ne fogadjuk, ne vegyük úgy, hogy ami az asztalon van, az a végeredmény. Egy évünk van arra, hogy vizsgálatokat végezzünk, megnézzük a hatásokat, és utána eh, remélhetőleg egy világméretű egyezmény alapján tudunk majd javaslatot tenni a jogalkotóknak. Ez annál fontosabb az európaiaknak, mert az e mi gazdaságainkat nagyon nagy részben a bankrendszer finanszírozza, ezzel szemben az Egyesült Államban pedig inkább a piac finanszírozza a gazdaságot. Tehát ezért nekünk ez még fontosabb kérdés. Ami a stabilitási alapot illeti, igen, kritikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami mint egy biztosításként tűnhet fel a bankintézmények szempontjából. Szerintem ez immorális lenne, és nagyon, ha garancia alapok vannak, Ugye ezt már tapasztaltuk több országban. A garancia alapot megelőzésre is fel lehet használni, ez szerintem sokkal jobb, és ennek kevesebb a hátránya, és ez minden intézményre kicsire, nagyra, küszöbértékek nélkül működőképes, szerintem sokkal jobban működik. Bonjour, Monsieur Noyer. Uh, I have two questions. Két kérdésem van. Jól értettem önt. Tényleg azt mondta, hogy a legszorosabb kapcsolat a felügyelet és a pénzügyi intézmények között az a legjobb ellenőrzési gyakorlat, és ön felvetette, illetve megemlítette az amerikai rendszert, és azt mondta, hogy ez a legjobb módja az ilyen rendszer felállításának. E, hadd mondjam el, hogy a tapasztaltak fényében én erről nem vagyok meggyőződve. Különösen úgy tűnik számomra, hogy a távolságtartást és a közelséget ki kell, ki kell egyensúlyozni annak érdekében, hogy az ellenőrző rendszer működjön. A második kérdésem, hogyha tanultunk ebből a válságból, megtanultuk ebből a válságból azt, hogy a pénzügyi rendszer nagyon sok externáliát termel, akkor nem igazolható-e a pénzügyi rendszer által finanszírozott alap felállítása, amely ezeket a külső költségeket alokálja, kiigazítja, és, azt, és ha igen, akkor hogyan lehetne ezt végrehajtani? Borgézió úr, mondja az elnök. Köszönöm, köszönöm eh, bankelnök úr. A különböző innovatív pénzügyi eszközök eh, elterjedése egy árnyékbankrendszer kialakulásához vezetett. Nagyon sok eh, pénzügyi termék alakult ki, amelyet semmilyen ellenőrzés nem terhel. Ön részletesen beszélt egy olyan keretről, amely egy merőben új ellenőrzési keret lenne. Természetesen emellett említette, és nagyon egyetértek vele, a számviteli rendszer alapvető megváltoztatásai is. Ez az új rendszer, és minden bizonyíték ebbe az irányba mutat, mert ez az új rendszer szükséges most, mert egy újabb lufi van kialakulóban. Milyen azonnali intézkedések szükségesek arra, hogy megelőzzük ennek az új pénzügyi lufinak a, a kialakulását, és milyen intézkedésekkel lehet az ehhez kapcsolódó kockázatokat kezelni. Mert ezek az adósságok, illetve céltársaságok, amelyek most a megoldást jelentik, azok gyakorlatilag azt jelentik, hogy az adófizetőnek kell fizetnie a veszteségeket, és az adófizető joggal teszi fel a kérdést, hogy a továbbiakban is nekünk kell megfizetnünk az ellenőrzés hiányosságának az árát. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg rosszul ö, magyaráztam el a dolgokat, hogyha úgy, érez, úgy értette, hogy úgy gondoltam, hogy minél közelebb van a kapcsolat a felügyelő és a hatóság között, hogy az annál jobb. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy létre kell hozni egy felügyelőt minden egyes régióban, és hogy jobb lenne, hogyha Európában 300 felügyelő működne. Hogyha ezt így értették, akkor én rosszul fogalmaztam mindössze annyit mondtam, hogy nem a, ha egy helyre koncentráljuk a különböző elemző, vizsgáló szakértő csoportokat, hogy nem így tudjuk elérni a lehető legjobb rendszert. Tehát az az architektúra, amit a Larosier jelentés javasol, tehát tartsuk meg a felügyelőket úgy, ahogy vannak, de építsük őket bele egy szövetségi rendszer jellegű egységbe, hogy legyen tényleg egy központi, egységes módszertani utasítás, doktrinákat, szabályozás alkalmazása egységes legyen. Szerint a jelenlegi Európában szerintem ez a leghatékonyabb, ezt akartam mondani. Második dolog, ami az externalitásokat illeti, amiket a válság hozott létre, nem mondok ellent. Nem az zavar engem, hogy egy alapot hozunk létre. Ami zavar, az az, hogy létrehoznánk egy intézménylistát, amire azt mondanánk, hogy ez, ezek rendszerkockázati szempontból ö, rajta lekelnek a listák. Nem akarok most bankokat nevesíteni. De vannak olyanok, amelyek csődbe mentek, amelyeket ki kellett húzni, a bajból, és biztosan, hogy nem kerültek volna rá erre a listára, ha annak idején csináltunk, lett volna egy ilyen listánk. Tehát ez így nem, és az egy veszélyes dolog, hogy azt mondjuk, hogy itt van 20 intézmény, ezek biztos nem fognak csődbe menni, és ezeket majd úgy is kihúzzuk. Ez olyan, mintha Bianco biztosítást adtunk volna a kezükbe. Én ettől tartok de az, hogy ugyanúgy fizettessenek valamilyen meghatározott alapon, én azt mondom, hogy garancia alap, azért garancia alapot mondok, mert ezt ismerem Franciaországban, valószínűleg nem elég eh, a befizetés, vannak országok, ahol az ex ante befizetések az alapokban sokkal jelentősebbek, de ez a garancia alap, ez lehetővé teszi azt, hogy ex ante beavatkozást lehessen alkalmazni, a felügyelő ezt elindíthatja, tehát én magam, és ez egy bizonyos hatalmat ad, és adott esetben le lehet váltani a vezetőket, új vezetést lehet kinevelni, és egy más hitelintézethez lehet hozzákapcsolni. Tehát most független attól, hogy hogy hívjuk, ez ilyen típusú alap, amit maga a bank szakma finanszíroz, ezt egy külön valamilyen befizetésből lehetne finanszírozni, ami arányban lenne a bankok által létrehozott externáliákkal. Tehát így látom én a dolgokat. És ami nincs benne a banki rendszerben, ugye, vagy az árnyék rendszer, ahogy itt elhangzott, a választ nem lehet egy szóban megadni. Különböző kérdéseket kell vizsgálni. Egyrészt a konszolidálása mindazoknak, amik szerepelnek a, a, a mérlegben, a számviteli szabályokat sokkal szigorúbban kell figyelembe venni, szigorúbban is veszük figyelembe, mint az Egyesült Államokban, a mérlegen kívüli tételeket Időközben a dolgok változtak az Egyesült Államokban is, ez egy fontos dolog. Figyelembe kell venni a tényleges kockázatait a bankoknak és a különböző mérlegen kívüli kötelezettségvállalásokat és az ilyen sajátos speciális eszközöket, ez kell, hogy legyen az alapja már régebben is tettük ezt, de most a válság óta ez még inkább így van. De vannak olyan módszerek, amelyek lehetővé teszik az ilyen irányú fejlődést és a bankon kívüli, mérlegen kívüli ügyleteket is lehet ezzel kezelni. Elnök. Köszönöm, azt hiszem, hogy elértünk a meghallgatás első részéhez. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és vállalta a kérdésekre. Még sokkal több kérdés is lenne természetesen, csak hát nincs rá időnk. Köszönöm, hogy eljött. So, wir kommen jetzt zum Rendben, akkor most átérünk az első panelhez, és akkor Szányó úr, rögtön önnek adnám meg a szót. 15 percet tudunk biztosítani, de ha 12 percben be tudja fejezni, annál jobb. Hát ez nagyon nehéz lesz, bár minden tőlem tehetőt megteszek, úgyhogy akkor nem kezdem az egészet az elejéről, hanem a ránk zuhanó égboltnál kezdeném. Azok, akik ugye látták, hogy ránk szakadt az égbolt, tapasztalhatták, hogy gyakorlatilag bármi szörnyűséges dolog megtörténhet a pénzügyi piacokon. Ez pedig, ez a jelenlegi helyzet nagyon kevésé egészséges, és minden bizonyal elfogadhatatlan. Most valami olyasmire van szükségünk, amit nevezhetünk akár egy rendszerváltásnak, tehát alaposan át kell alakítanunk ezt a rendszert, amely elvesztette stabilitását. De még mielőtt új politikai válaszokat próbálnánk adni, egy ilyen idejét múlt rendszerre vonatkozóan. Először is alaposan elemeznünk kell a gyenge pontokat, és meg kell néznünk, hogy mely tényezők idézték elő ezt a jelenlegi helyzetet, ami által ez a válság egy katasztrófába torkollott. A szabályozási keret eh, nagyon eh, súlyos, komoly bírálatnak lett kitéve. A pénzügyi válság pedig minden kétséget kizárólag jelezte, hogy mennyire nem megfelelő ez a szabályozási rendszer, és hogy ez milyen komoly és tartós kárt okozhat a pénzügyi rendszerben. Az elmúlt húsz évben a helyzet gyakorlatilag egy svájci sajthoz hasonlítható, tehát a nemzetközi előírások megalapozottak voltak ugyan, de tele voltak hézagokkal, és voltak, valamint továbbra is vannak olyan területek, amelyek egész egyszerűen nem voltak szabályozva. Éppen ezért bizonyos pénzügyi vállalatok egyáltalán nem jelentek meg a felügyelők radarján. És engedjék meg, hogy ezt egy picit részletezzem. A Bázel 1, ez a nemzetközi szolvencia előírás 1988-ból származik, és ezt 1996-ban egészítették ki egy piackockázati komponenssel. Eznek az volt a célja, hogy korlátozza a bankoknak azt a képességét, hogy ellenőrzés nélkül terjeszkedjenek. Ugyanakkor ez az előírás nyitva hagyott bizonyos menekülő utakat, amelyeket a bankok felhasználtak ahhoz, hogy aláássák ezt a pénzügyi szabályzást. Ő maga egy beszél a nem megfelelő pénzügyi, illetve tőke fedezet a bankok kereskedelmi könyvében. Itt meg kell említenünk ugye az amerikai másodlagos jelzálog hiteleket, illetve azt, hogy ezek minimálisra szorították a tőke megfelelési követelményeket. De voltak más joghézagok is. A Bázel egy szabályzás alatt a bankoknak nem, kell, kell, nem kellett, nem volt szükségük rövidtávú hitelezési kötelezettségekre, illetve tőkére ehhez. Éppen ezért a bankok rövid távú kereskedelmi könyvében sajnos a bankoknak felelősséget kellett vállalniuk az úgynevezett likviditási könnyítésekért, és nagyon nagy volt ezen jelzálog hitelekkel kapcsolatos nem kifizetési kockázat de voltak egyéb kockázatok is, például a céltársaságok, amelyek jelzálog alapú értékpapírok milliárdjait vásárolták meg, és ezek ezen vállalkozások, ezen céltársaságok irányítása egy nagyon fontos feladat volt. A, ebben a bizonytalan nemzetközi számviteli környezetben pedig nagyon nehéz volt választ adni olyat, amely elfogadható lett volna pénzügyi szabályozók számára. Ez volt az eset például a 27-es nemzetközi számviteli előírással. Azok, akik ezen eszközöket kidolgozták, Nos, az ellenőrök azt úgy döntöttek, hogy saját maguk eldönthetik azt, hogy konszolidálják ezeket vagy sem, de végeredményben a nem konszolidáció hozzájárult ahhoz, hogy ez a már említett árnyékbankrendszer létrejöjjön. Ez egy olyan struktúra volt, amelynek gyakorlatilag nem volt tőkefedezete, és gyakorlatilag bármikor összeomolhatott, és végül pontosan ez következett be. Az a feltételezés, hogy a bankok, amikor finanszírozzák ezen céltársaságokat, egy kockázatmentes üzletet hajtottak végre, ez nem, nem bizonyult valósnak. Ugyanis nem ugyanis arra kötelezték a kereskedelmi, váltókat, kereskedelmi váltókat megvásárlók arra kötelezték a bankokat, hogy vállalják fel a felelősséget, még akkor is, hogyha a bankok nem tudtak semmiféle biztosítékot nyújtani. Ezek a példák azt hiszem, hogy jellemzik azt, hogy a szabályozási környezet milyen komoly kutarcot vallott, és ennek katasztrofikus, katasztrofális következményei voltak. A tőke áttétel óriási méreteket öltött, és a tőke gyakorlatilag elvesztette egyik legfontosabb funkcióját, nevezetesen, hogy a kockázat terjedését megfékezze. Hölgyeim és uraim, ezt a válságot az értékpapírosítás általi kockázat kiterjesztése csak fokozta. Az eszközalapú, illetve jelzálók fedezetű értékpapírok CDOK alakultak, és hogy még súlyosbítsuk a helyzetet, ez az értékpapírosítási folyamat gyakran sokkal súlyosabb méreteket öltött. Így gyakorlatilag több fajta, több lépésekből álló értékpapírosítási folyamat vette kezdetét, és olyan termékek születtek, amelyek gyakorlatilag úgy neveztek, mint CDO a négyzeten vagy a köbön. Ezen termékek rendkívül bonyolultak voltak, és éppen ezért az őket megvásárlók nem is érthették őket. Amikor egy személy terméket vásárol, akkor fontos, hogy értékelje a benne rejlő kockázatot. Ugyanakkor a vásárlókat gyakorlatilag megzavart ezen termékek homályossága, és nem tudták megkülönböztetni a valóságot, illetve a valós kockázatot ezen termékekben. Nem tudtak tehát végeredményben különbséget tenni a között, ami reális volt, illetve ami nem. Így áldozatává váltak ennek a rendszernek, amely arra törekedett, hogy a az értékpapírok mögött meghúzódó termékek rossz minőségét rejtse el, nevezetesen ugye a rossz jelzálog hitelekét. Hogy ez az egész folyamat hogyan tudott éveken keresztül ilyen sikeresen működni, nos, erre a válasz egyértelmű az Amerikai Egyesült Államokban a jelzálogokat kitaláló rendszer nagyon alacsony minőségű szabályozásnak volt kitéve. Ez a válság az Amerikai Egyesült Államokban született, ahol nem voltak kielégítő szabályozási előírások, és ezek azt eredményezték, hogy felelőtlen hitelezés vette kezdetét, amely példátlan volt. Ami az amerikai eredeti rendszert illeti, nem volt szükség arra, hogy a hitelek kockázatát pontosan értékeljék, mert gyorsan értékpapírosították ezeket, és így a kockázatot átruházták az értékpapírt megvásárlókra. Hogyha ismételten értékpapírosításra kerül sor, mert ez pillanatnyilag teljesen holt, akkor azt hiszem, hogy arra kell ösztönöznünk a rendszerben résztvevőket, hogy tartsanak be bizonyos előírásokat, és megfelelően értékeljék a hitelezők hitelképességét. A folyamatban ugyanis mindenkit szigorú szabályozásnak kell alávetni. A pénzügyi piacokon a szabályozás az egyetlen megfelelő eszköz ahhoz, hogy korlátozzuk az emberi magatartást, főleg annak legveszélyesebb formáját, a kapzsiságot. Az értékpapírosítással kapcsolatos szomorú történetet persze nem mesélhetjük el anélkül, hogy a hitel minősítő ügynökségekről ne tegyünk említést, hiszen ezek is a szabályozatlan piac résztvevői alábecsülték a rendszerkockázatot, például az amerikai lakáspiac összeomlását. A matematikai modellek úgy működtek, hogy azt feltételezték, hogy az egyszeri kockázat független. Ha egy lakás tulajdonosa nem fizeti a hitelt, akkor az független attól, hogy ezt egy másik lakás tulajdonosa is megteszi-e. Viszont a jelenlegi válság bebizonyította, hogy ez egy téves feltételezés volt. Egy másik kérdés pedig, amivel foglalkozni kell, az a hitelderivatívák piaca. Ezeket eredetileg azért értékesítették, hogy a kockázatot fedezzék, főleg ami a cds eket illeti. Ezek a hitelbiztosítási ügyletek nagyon kockázatosnak bizonyultak, és semmilyen szabályozás nem vonatkozott rájuk. Az amerikai Egyesült Államok kormánya joggal mentette meg ezen piac egyik fő szereplőjét, az AIG biztosító vállalatot, mert ha ezt nem tette volna meg, akkor az egész nemzetközi pénzügyi piac gyakorlatilag egyik napról a másikra összeomlott volna. Nagyon nagy szükség van arra, hogy egy új szabályozási keretet fogadjunk el, hogy az ilyen láncreakciók pusztító hatását feltartóztassuk a Lehman Brothers összeomlása után pedig egyértelművé vált, hogy a rendszer szempontjából fontos bank nem valhat kudarcot, mert ez a pénzügyi rendszer összeomlását is eredményezi. Ez az, amit most úgy jellemeznek, hogy egy bank túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen. Ugyanakkor a kockázatbiztosítás módosítja a hozzáállást, méghozzá úgy, hogy az ember nagyobb kockázatot vállal, és az erkölcsi kockázat egy komoly fenyegetést jelent a pénzügyi stabilitásra nézve, úgyhogy meg kell találjuk a módját annak, hogy egy ilyen problémát kezeljünk. Van számos észszerű javaslat, hogy ezek végeredményben működőképesek-e, azt majd a jövő bebizonyítja, de ezeket most meg kell vitatni. Én személy szerint egyetértek azzal, hogy egy olyan rendszert vezessünk be, amely által lehetséges a bajba jutott bankokat felszámolni, anélkül, hogy ez a rendszer egészére hasson hiszen egy nagy bank csődjét megfelelő módon kell kezelni, és akkor az erkölcsi kockázat problémája is eltűnne nemzetközi szinten lehet ezt csak megoldani, hiszen a legtöbb pénzügyi intézet globálisan tevékenykedik. Amire valóban szükségünk van, az egy nemzetközi megállapodás, egy nemzetközi problémára. Tudom, hogy pillanatnyilag ez csak egy álom, hiszen az utóbbi években bizonyították, hogy a különböző tagállamok, a különböző országok a nemzetközi, nemzeti inszolvencia szabályaikhoz ragaszkodnak. A pénzügyi világ mindig is keresztül ment ilyen hiszterikus időszakokon, és ennek most tanúi voltunk, és ez a jövőben is így lesz. Szabályozóként nem tudjuk előrejelezni a piac jövőbeli viselkedését, de figyelemmel kell követnünk a piaci szereplők tevékenységét amint olyan jelek mutatkoznak, hogy ismét túlzott kockázatot vállalnának, elő kell vennünk az eszköztárunkat, és korrigálnunk kell az intézkedéseket, és ezeket alkalmaznunk kell, ha szükséges, már különben az eredmény nem lesz megfelelő. Ezt akár mondhatnánk úgy is, hogy rövid ideig tart az öröm, de aztán a bűnbánat viszont túl hosszú ideig tartana. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Szárnyó úrnak ezt a nagyon is önkritikus előadást. Most pedig a két további vendégünket ismertetném, még mielőtt a kérdésekre térnénk át. Először is Bettina Corves Wunderer, az Allianz Olaszország pénzügyi igazgatója. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Hadd kezdjem el akkor az előadásomat azzal, hogy eh, röviden áttekintem, hogy ez a pénzügyi válság hogyan lett, gazdasági válság. Nem voltak megfelelőek a eh, az ellenőrzések, és eh, itt a tőkeáttételek túlzott likviditást eredményeztek a bankok és a pénzintézetek között, és eh, ezeket mindenki alábecsülte az ellenőrző szervek eh, is. Itt eh, elsősorban a központi bankok felelőssége érhető tetten, de a kormányok is az államadóság révén benne vannak ebbe bőven. A nem megfelelő szabályozási környezetre példa, hogy az Egyesült Államokban mindössze a pénzügyi szervezetek 25%-ára terjed ki az ellenőrzés, ezt Szanya úr már említette, de mindenképpen érdemes ezt az adatot, ezt a tényt fejben tartani. Túlságosan ragaszkodtak a matematikai modellekhez is, voltak ezen kívül eh, bizonyos érdekellentétek, eh, összeférhetetlenségek, eh, amelyekben benne voltak a hitelminősítő intézetek is. Emellett eh, nem voltak eléggé harmonizálva a számviteli szabályok sem, és ez prociklikus magatartásokat erősített meg. Hadd eh, térjek most ki egy másik fontos dologra, mert eh, a vállalati pénzügyek területén is ott megtalálható a válság okai, például a nem megfelelő likviditás eh, menedzsment formájában az amerikai vállalatok eh, rosszul árazták be és kezelték eh, a kockázataikat, illetve rossz volt az ösztönző rendszer is. Emellett én külön felhívnám a figyelmet a nem megfelelő kompetenciákra, a szakértelem hiányára, az, a kockázatkezelő szakértelem hiányára a pénzügyi intézeteken belül. Túl sok piaci résztvevő akart nem fenntartható hozamokat elérni, és nem volt képes a valós kockázatok mérlegelésére. Vannak olyan fogyasztói szervezetek, amelyek még mindig azokat a bankokat, illetve pénzügyi szolgáltatókat reklámozzák, amelyek a legnagyobb hozamot biztosítják, de emögött nem tudják valóságban felmérni, hogy mi a kockázat. Néhány általános megfigyelést említenék most. Látjuk azt is, hogy a különböző országokat különböző féleképpen érte a válság, más a GDP-hez viszonyított aránya a bailoutok értékének. Van olyan ország, ahol csak egy százalék van olyan, ahol a GDP-nek igen magas százaléka volt. Nagyon eltérőek voltak a különböző pénzügyi ellenőrző szervezeteknek a jogosítványai országról országra nagyok voltak az eltérések, és ez is hozzájárult a válsághoz vannak bizonyos kérdőjelek az ellenőrzések hatékonysága körül az ellenőrzési elvek, a szolvencia előírások, a befektetővédelem és a vállalat vezetés minősége, a kormányzatiság, a governance kérdése. A pénzügyi válság bemutatta, hogy nagyon fontos az európai szintű koordináció és az európai pénzügyi felügyeletet össze kell kötni a nemzeti pénzügyi felügyeletekkel. Elveken kell, hogy alapuljon a felügyelet, ami azt jelenti, hogy a számviteli szabályoknak a túlságosan szó szerinti e, értelmezése felerősít bizonyos prociklikus magatartásokat, amelyek tovább rontják a válságot. A felügyeleti szervek felépítéseként, felépítésekor is eh, figyelemmel kell lenni azokra az üzleti modellekre, amelyek mentén a bankok szerveződnek. Ne legyenek nem koordinált eh, jelentési eh, előírások. Az elveket természetesen le lehet fordítani kvantitatív szolvencia előírásokra is és ezzel kapcsolatban is bizonyos kérdéseket fel kell tennünk a szolvencia előírásokkal kapcsolatban. A tőke megfelelési mutatók megfelelőek-e, a likviditási kockázatok, a spread kockázatok, van-e valami fajta van-e valami konzisztencia abban, hogy milyen előírások érintik az off-balance sheet tételeket? és eh, hogy eh, milyenek a tartalék előírások. Beleértve az Asset Liability Managementet is, eh, van-e szükség szigorúbb szabályokra annak érdekében, hogy rövid távon újrafinanszírozzuk a hosszú távú hitelezést? Ahhoz, hogy konkrét válaszokat tudjunk adni ezekre a kérdésekre, meg kell találnunk az egyensúlyt a tőke követelmények, és a hosszú távú versenyképesség szükségessége között. A harmadik dolog a pénzügyfelügyelettel kapcsolatban, amiről beszélni kell, a fogyasztóvédelem, a termék megfelelése, a termék átláthatósága nagyon fontos. Ez minden termékre igaz, legyen ezek fogyasztói hitelek, vagy jelzálogok, vagy ennél összetettebb pénzügyi eszközök. A hitelminősítő intézetek szerepét is át kell gondolnunk, hogyan tudjuk az átláthatóságot biztosítani, hogyan tudjuk kiküszöbölni az összeférhetetlenséget, hogyan tudjuk biztosítani ezeken az ügynökségeken belül a szakértelmet. Ami a fogyasztóvédelem megerősítését illeti, ahhoz a fogyasztóknak is meg kell érteni, hogy a hozadék eh, az összefügg a kockázattal, annak mértéke. A kockázat eh, kezelési módszereket eh, harmonizálnunk kell Része kell, hogy legyen ez a szervezet. szervezet DNS-ének. A nem elég matematikai modellek alapján különböző dokumentumokat gyártani. A kockázat kezelés napi gyakorlat kell, hogy legyen az egész eh, szervezetben. Emellett homogén átlátható számviteli szabályokra van szükség ahhoz, hogy a különböző szektorok, ágazatok között is megfelelően tudjuk elemezni a kockázatokat. Fontos, hogy átlátható legyen mindez Ami a vállalatirányítást illeti, eh, közös eh, etikai értékeket eh, kell megfogalmazni, és vissza kell térnünk azokra a vállalatvezetési értékekre, értékekhez, amelyek bizonyos etikai elveken alapulnak. Hogyha össze akarnám foglalni mindezt, akkor azt mondanám, hogy koordináltabb, kalibráltabb felügyeletre van szükség európai szinten, pénzügyi felügyeletre, szolvencia felügyeletre, fogyasztóvédelemre, eh, amelyet mindezt eh, koordináltan, harmonizálva kell végrehajtani. Az etikai értékeket eh, megint csak meg kell erősíteni, és párbeszédre van szükség a felügyelő hatóságok, a politika és a pénzügyi szervezetek között. Köszönöm. Köszönöm szépen, azt is külön, hogy betartotta az időt. Most pedig az utolsó vendégünknek adom meg a szót, Thomas Wieser. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I can uh, be comparatively brief. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, rövid tudok le, rövid lehetek, mert nem kell mindent megismételnem, sok minden már elhangzott a kollégák részéről. És eléggé nagy az egyetértés sok mindenben. A, mi a ti, témát illeti, hogy milyen szabályozás szükséges ahhoz, hogy megerősítsük a, a válság megelőzését. Én a felügyeleteket támogatom azzal, hogy a retorikai kérdést tenném fel, hogy milyen mértékig sikerül ugye a rendőrségnek betartatnia a közlekedési szabályokat, és ez mennyiben tudja megelőzni a közlekedési baleseteket. De ugye van a rendőrségnek szerepe ebben, de végül is sok minden, a legtöbb a vezetőkön múlik a ma délután elhangzottak is azt erősítik, hogy sokan úgy gondolják, hogy a felügyelet és a szabályozás globális szintűnek is kell lenni, európai szinten is, ugyanakkor nem igazán alkalmazkodna vagy illeszkedne a globalizált piachoz. Nem voltak megfelelően, nem illeszkedtek megfelelően a, a komplex termékekhez, és nem illeszkedtek a tekintetben sem, hogy voltak olyan piaci szegmensek, olyan termékek, amelyek egyáltalán nem estek ellenőrzés és szabályozás elő, alá, és voltak olyan piaci részek, pia, termékek, amiknél semmiféle szabályozás vagy ellenőrzés nem érvényesült. mi volt az okokozati összefüggés? Úgy gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogyha meg akarjuk érteni az felügyelet és a szabályozás szerepét, illetve hogy ez hová vezethet a jövőben. Az ö, a különböző elemzések nem nagyon vált, térnek el egymástól. A, felügyelet és az ellenőrzésből ugye azt látjuk, hogy az okokozat nagyon jelen, jelen van, és fontos, hogy már az, a láncolat, a sorozat elején lássuk, hogy mi történik. Ehhez szükséges a megfelelő szabályozás, illetve az, a felügyelet. Majd erre még mindjárt visszatérek. Talán éppen ezért egy kicsit másképpen látom én a részvényesítés szerepét, mint ahogy ezt Samuel itt néhány perccel ezelőtt elmondta. Szerintem a részvényesítés önmagában nem rossz, ami valószínűleg így is volt, de van egy van egy olyan veszélye, hogy esetleg túlhajtják a részvényesítést, és a pozitív aspektusai így eltűnnek. Ha megfelelően alkalmazzák, akkor ez segíthet a kockázat csökkentésében, illetve a kockázat szétterítésében. Ha persze nem jól alkalmazzák, akkor a matematika nem fogja megoldani a problémákat, hanem exponenciálisan fognak a problémák felvetődni. Mi volt a probléma a felügyeleti nyugati területen. Ezt is említették már. Van ennek egy mikropotenciális fókusza. Ha az egyes bankokat jól felügyelik, akkor úgy gondolná az ember, hogy akkor valamennyi bank jól felügyelet lesz, és akkor jó lesz a pénzügyi rendszer, és biztonságos. De ez így sajnos nem egészen igaz a kockázatok, amik a rendszerekben jelennek meg, a rendszerkockázatnál, az volt, hogy nem voltunk elően felkészültek arra, hogy a a rendszerkockázat az többet jelent, mint az egyes intézmények kockázatának az összeadott értéke. Ez nem egy egyszerű matematikai modell, hanem egy nagyon bonyolult matematikai modell, amit nem igazán ismerünk, nem igazán értjük. Tehát itt vannak potenciálisan exponenciális elemek is, amik nagyon nagy szerephez juthatnak a kockázatban vannak a az eleve benne rejlő kockázatok, illetve vannak a kollektívan kollektív kockázatok, ez is különböző modelleket jelent, és ezt nem tudja me- ennek elejét venni a felügyelő. Itt vannak a különböző prociklikus, gyorsan változó elemek. Itt nem egy-egy magatartástól függenek ezek, hanem a kollektív magatartás határozza meg ezeknek az elemeknek a működés bejövését. Az OECD-nek is van egy bizottsága a pénzügypiacokról, ez a bizottság tagjai nagyon örültek annak, hogy a kockázat a pénzügyi rendszerben hát nincsen. De, de hova ment volna, azt mondták, hogy hát a befektetők azok nem részesei a pénzügyi rendszernek, hanem a befektetők azok gyakorlatilag az állampolgárok, a háztartások olyan, olyan messzire ment ez, hogy még a magánportfóliók, sőt a nyugdíj alapok is érintettek lettek. Tehát végül is a kockázat sokkal inkább benne maradt a rendszerben, mint ahogy ezt gondolták egyesek. Ez rendkívül veszélyes volt, mert a, ugye azt hittük több év, néhány évvel ezelőtt, hogy a az átlagos kockázati komponensek azok kiegyenlítik egymást, és bizonyos feltételek mellett ez kivéthető. Ez biztos, hogy valamikor igaz, de nem mindig. Tehát végül is a munka az most folyamatban van, és ezeket a kérdéseket meg kell vizsgálnunk, mint például a tőkeáttételt, ennek a hatását, a pénzügyi szektor, ágazat és a reálgazdaság egymáshoz való kapcsolata, illetve a pénz, egymást erősítő pénzügyi dinamikákat is meg kell vizsgálnunk. A kockázat ö, kezelés mondott gyakorlatilag csődöt. Ez az, amit mindenki ismételgetett, mint a mantrát, a javítani kell a vállalatirányítást, a vállalatgazdálkodást, ez mind igaz bizonyos értelemben, de ez mind azt is feltételezi, hogy sokkal jobban kezeljük a kockázatot, jobban felmérjük a kockázati szinteket elsősorban azzal kell foglalkozni, hogy miért volt ennyi kockázat a rendszerben, és itt megint visszajutunk az ok-okozati összefüggéshez, amit én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben a monetáris politikából adódott, illetve a likviditási problémákból, nem Németországban, Franciaországban, hanem a globális szintből. Tehát a túlzott likviditás, amivel együtt élünk, túl sok pénz volt a rendszerben, és nem elég projekt, és innentől megjelentek a szereplők a pénzügyi rendszerbe. Tehát jobb lett volna a pénzügyi rendszernek a kockázatát jobban kezelni, ez fontos lett volna, de nem lett volna önmagában elegendő. És a következő kockázat még ettől meg fennáll, hogyha ebből majd sikerült kilábalnunk. Nagyon sok munka történt európai szinten, ahogy eh, valamennyi intézmény tudja, a a Larosier jelentést eh, eh, ajánlásait követik, ez mikro és makro kérdésekkel is foglalkozik. Már elég sokat hallottunk a tőke követelményekről. Itt megint oda jutunk vissza, hogy mennyi likviditás, mennyi kockázat van a rendszerben ez az is jelenti, hogy adott esetben a tőke gaz, költségesebb lesz, és hogyha drágább a tőke, akkor ennek viszont makroökonomiai következményei hatásai vannak. A számviteli szabályok is szerepeltek prominens helyen a nemzetközi tárgyalásokon és vitákban, de nem úgy szoktam fölkelni reggel, hogy igen, most azonnal felhívom Tweedy urat. A válságkezelési képesség európai szinten megmutatta, hogy azért nagyon is jól fel vagyunk készülve a, nem meg, a rossz válságokra. Van egyetértési dokumentum, is, ezen több mint 200 aláírás van, tehát nagyon jól fel voltunk készülve arra, hogyha egy bank csődbe megy, de arra nem, hogy egy ilyen rendszer kockázatot is megfelelően tudjunk kezelni. Tehát azt hiszem, hogy majd ezeket 2011-ben megint leporolhatjuk, és át kell vizsgálni a, sziszt- a rendszerkockázatkezelési képességünket valamint az olyasmiket, mint a fizetőképesség, a biztosítások és így tovább. A pénzügyi szabályozat szabályozás és a felügyelet nem tudta megadályozni a válságot, hanem ugye a globalizációt fordítsuk-e visszajára, Nyilvános, nyilvánvalóan nem. Európa helyett legyenek kevesebb Európa, nyilván nem amit tenni tudunk, visszatérek arra a kérdésre, amit már mondtam, a paramétereit bővíteni a szabályozásnak, a felügyeletnek, nagyon óvatos és gondos elemzést kell azzal kapcsolatban végezni, hogy a tőke követelmények mennyiek legyenek, me- mekkorák legyenek. Most nem tudunk ebben részletekben belemenni, de ez mindenképpen egy nagyon fontos elem. És szeretném még felhívni a figyelmet arra a kibontakozó vitára, hogy esetleg fennáll-e a túlszabályozás veszélye. Hát különböző álláspontok vannak ezzel is. Az a kérdés, a, a szab, azok, azok szempontjából, akikre vonatkozik a szabályozás, mi biztosan túlszabályozunk, de a mi szempontunkból inkább az van, hogy alulszabályozunk, de kétségtelen, hogy mind a túlszabályozás, mind az alulszabályozás veszélyes, ezért van szükség a megfelelő körültekintő gazdasági elemzésre, egy holisztikus, koherens megközelítésre. Itt már látom, hogy az idő már mutatja, hogy elfogyott az időm. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégákat felkérem arra, hogy tegyék fel kérdéseiket. A következőképpen tesszük ezt meg. Először is a néppártból hallgatunk meg két kollégát. Ki jelentkezik? Danuta Hübner és még valaki? Nem muszáj, ott már nem muszáj. Danuta. És ott már. Thank you very much. I, I just would like to... Köszönöm szépen. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy az a tény, ugye, hogy nem tudtuk megelőzni ezt a válságot, azt hiszem, hogy jó társaságba hozott bennünket, azt hiszem, hogy nem kellene szégyenkeznünk emiatt. Ami pedig a jövőt illeti, el kell kerülnünk a kockázatot, az ilyen jellegű földrengéseket a jövőben. De nekem az az érzésem, hogy mintha nem tudnánk eleget arról, hogy ez a keret, amelyet most létrehozunk, vajon tényleg olyan eredményeket hoz-e majd, amely által elérjük a céljainkat. Még akkor is, hogyha ezt jóvá hagyjuk, nem tudjuk, hogy ezen új szabályozási keret végrehajtása milyen lesz, azt sem tudjuk, hogy a tagállamok hogyan látják esetleges kiegészítő nemzeti reformok szükségességét. Nem tudunk sokat arról sem, hogy milyen fajta kigazítás folyik a nemzetközi pénzügyi intézményekben. Tudjuk, hogy kell egy új keret, de vannak ugye strukturális kigazítások és egyéb elemek. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, és az a benyomásom, hogy figyelembe kellene vennünk, hogy mindezen változtatások és kiigazítások a válságból való kilábalási stratégia keretében kell, hogy megvalósuljanak, és ott szinte nagyon sok az ismeretlen tényező. Tehát nagyon egyszerű a kérdésem. Hogyan látja azt, hogy egyáltalán mikor gondolja azt, hogy ismét a normális kerékvágásba visszatérhetünk, hogyha figyelembe vesszük az összes bizonytalan tényezőt. Tomás, Tomás Mann, köszönöm szépen. Eh, Szányó úrhoz volna egy kérdésem. Említette ezt a svájci sajthoz hasonlítható szabályozást, említette, hogy nagyon sok eh, a hézag, nagyon sok az űr, a kockázatok nem voltak eh, kellően ismertek, céltársaságot céltársaságokat hoztak létre, tehát számos intézkedés kapcsán nem volt kielégítő az átláthatóság. Említette, hogy a vásárlókat, a vevőket is zavarba hozták, de Egyáltalán az eladók tudják-e, hogy milyen termékeket adnak el? Áttekintik-e a helyzetet? Egyáltalán felfogják ezt, hogy milyen értékpapírok vannak a kezükben? A Buffin szervezetet ugye nagyon komolyan bírálták Németországban, mert bizonyos intézkedéseket nem hoztak meg, mondván, hogy nem volt elég személyzet, és nagyon sok területen nem vették komolyan az intézményt. Ez mit jelent? Lehet, hogy most akkor a válság alapján ez a helyzet orvosolható, mert úgy gondoljuk, hogy az önök intézménye sok mindent tehet. Az első kérdés Thomas Vizernek, a másik pedig Szányó úrnak szólt. Thank you very much. Now, uh... Köszönöm. Az a példa, amit uh, én az elején használtam, ugye az az, hogy a közlekedési rendőrség a jövőben el tudja -e kerülni, hogy valaha közlekedési baleset történjen, vagy az emberek gyorsabban menjenek, mint szabad, hogyha rendkívül mondjuk hatékony a rendszer, akkor biztosítható-e, hogy én kizárólag józanul vezessek, és ezzel is csökkentsem a balesetek valószínűségét. Nos, tényleg eh, nem lehetséges az, hogy soha ne következzen be semmilyen eh, válság. De az új keret eh, az egy olyan környezetet eredményezne, ami szerintünk biztonságosabb. Egy alapos elemzés után ez lehetséges, mert néhány dolgot biztosít, nevezetesen a mikro és makro alapú felügyeletet, és másfelől pedig azt a Európának pedig, és Európán belül pedig a pénzügyi hatóságoknak, felügyeleti hatóságoknak több hatáskört biztosít. Nyilvánvalóan semmi sem tökéletes, és vannak olyan adottságok, amelyeken túl nem terjeszkedhetünk, vagy amelyeket mindenképpen figyelembe kell vennünk. Eh, a globális együttműködés mindenképpen kiterjedtebb lesz, mert eh, az európai határok nem tudják megállítani a pénzügyi kockázatokat és a pénzügyi termékeket. De ugyanakkor nem szabad eh, visszalépnünk sem. Láttuk a kockázatokat az elmúlt másfél évben, E, és ennek eredménye a pénzügyi piacoknak egyfajta újraállamosítása volt. Az az európai pénzügyi piac, amely korábban létezett, az most sokkal töredezettebb, mint két éve e, volt. Tehát ezt az órát vissza kell állítani, vagy újra előre állítani, azért, hogy az európai pénzügyi piac még erősebben újra létrejöjjön, mint korábban volt. És akkor valójában az elkerülhetetlen következő pénzügyi válságra jobban fel leszünk készülve készülve. Szanyó úr. View that... Szanyó úr, teljes mértékben osztom azt a nézetét, hogy a Buffin nagyon sok mindenre képes, és én személy szerint szeretném garantálni, hogy nagy felügyeleti hatást gyakorol, legalábbis amíg mi itt vagyunk. Ennyit tudok mondani a jövőre nézve. Ami pedig a múltat illeti, különbséget kell tennünk. Mivel nem volt elég időm, ezért nem tudtam az összes lényegi kérdés részleteibe menni, de itt volna egy nagyon fontos dolog, amit meg kell említenünk. A nemzetközi felügyeleti szabályzási szabályokról, előírásokról beszéltem, ezek vannak tele hézagokkal, lukakkal. Ezen előírásokat nemzeti szinten egyenként ültették át a gyakorlatba. Vagy úgy is mondhatnám, hogy alig volt túlzott szabályozás. Ezen hézagok, ezen lukak gyakorlatilag mindenki számára ismertek voltak, ezeket egész egyszerűen elfogadták. Emlékeztetném önöket arra is, hogy a válság akkor robbant ki, körülbelül három évtizeddel azután, hogy a szabályozás fellazulása megkezdődött. Éppen ezért a nemzetközi szabályokon egy centiméterre sem léptek túl. A politikusok, ha azt javasolnák, hogy a nemzetközi szabályozásban túllépnének ezen, nos nem történt meg ez a lépés. Ez volt akkor a helyzet, hogy mi volt a tulajdonképpeni probléma minden mögött. Szeretnék legalább néhány mondatot szólni erről. A tényleges probléma a felügyelő számára, tehát aki a felügyeletet végrehajtja, az eh, egy ismereti probléma. Elmondtam, hogy mi váltotta ki a válságot. A jelzálog eh, hitelek, illetve az értékpapírosítás az Egyesült Államokból, amit most ugye eh, elértékteledett papírokként nevezünk és ez milliárdos horderejű most. A felügyelők mind nagyon odafigyeltünk a makro oldalra, megnéztük, hogy hol jelentkeztek világszerte a problémák. Én az FSB tagja vagyok, ez korábban FSF néven volt ismert, és az üléseinken órák hosszat beszéltünk a nemzetközi globális nehézségekről, arról, hogy hol eh, bukkanhat fel a válság. A radarunkon több eh, tényező megjelent, viszont eh, a jelzálók hitelekkel kapcsolatos hitelezést figyelmen kívül hagytuk. Én, mivel ott voltam ennek a hurikánnak a közepén, feltetném a kérdést, hogy valaki akkor figyelmes lett erre a problémára, nem tudok róla. Tehát egy óriási információs problémánk volt arról, hogy mi történt a szemünk előtt. Hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy ezt a problémát hogyan tudnak megoldani. Rendben, akkor most áttérünk a szocialistákra, meghallgatunk két kollégát. Még valaki jelentkezik-e? Poverati úr. Grazie, Presidente. Mi incuriosisce... Köszönöm, elnök úr. Van egy olyan kérdés, ami miatt én erősen aggódom, és kíváncsi vagyok, vendégek mit gondolnak. Feltételezzük, hogy eh, azok a megoldások, amelyeket még csak vizsgálunk, és amelyekről most beszélünk, azok eh, egyfajta háromszöget fognak majd kiadni, eh, egyfelől a pénzügyi felügyeleti hatóságok az egyik csúcsa, a politika a másik csúcsa, és a harmadik pedig a pénzintézetek, illetve pénzügyi szervezetek. De valójában a vitáinkban elhanyagolunk egy negyedik csúcsot, ha úgy tetszik, a végfelhasználókat, a vállalatokat, a családokat, háztartásokat, magánszemélyeket. Tehát tényleg érdekelne engem, hogy egy ilyen szabályozó rendszer kigondolásakor hogyan vehetjük figyelembe a felhasználók érdekeit, hogy azok is minden fórumon, különösen itt Európán belül, minden fórumon belül részt vehessenek, Eh, és ezzel biztosítanánk, hogy ez a kapcsolat csak nem akkor értékelődik fel, amikor egy válság eh, eh, kitör. Nem tudom, hogy érdemese ezzel kapcsolatban másféleképpen megközelíteni az egész dolgot. Most pedig Kovesz Wunderer asszonynak adnám meg a szót, és talán utána ki lehetne még egészíteni esetleg a választ. Um, uh, uh, Válaszként erre a kérdésre valóban erre a három szögre, erre a három pontra koncentrálunk, és uh, a fogyasztók pedig kimaradnak. A probléma az, hogy a fogyasztói oldalon Iszonyatosan nagy a sokszerű, sokszínűség. E, vannak természetesen fogyasztói szervezetek, de azért mégsem, összességében véve mégsem e, annyira szervezettek, hogy a háromszög helyett mondjuk egy négyszöggel kelljen e, foglalkozni. Nem tudják tehát az érdekeiket megfogalmazni és aztán érvényesíteni. Ugyanakkor tényleg figyelembe kellene venni ezt is, amit a fogyasztóvédelmi szervezetek tesznek, az helyes, de azt gondolom, hogy a, a fogyasztóvédelem gyakorlatilag a pénzügyfelügyeletnek a része kell, hogy legyen. És így nem jutunk el egy olyan helyzetbe, nem ismétlődik meg az a helyzet, hogy egy negyedik pillér be ke, jelenjen meg a kritériumok értékelése. Tehát integrálni kell mindezt, a fogyasztóvédelmet a felügyeletbe, e, és akkor nekik kell ezzel a területtel foglalkozniuk. Szanyó úr! Igen, valóban egy fontos dolog ez a fogyasztóvédelem. Van azonban itt egy irónia, hogyha cinikusan akarok fogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy az intézményes szereplők egy része ebben a vásárló-eladó felállásban mind a kettőnek szüksége volt, lett volna fogyasztóvédelemre, mert fogalmuk se volt, hogy milyen terméket adnak, vesznek. Tehát valójában minden felet meg kell védeni az ilyen veszélyes pénzügyi termékektől, sajnálatos módon, eh, amikor fogyasztóvédelemről beszéltünk, akkor mindig csak a kis eh, kereskedelmi fogyasztóvédelemről eh, beszélünk. A, a, noha a kiskereskedelmi fogyasztók, azok kevesebb hát károsodást szenvedtek, mint az intézményes fogyasztók, úgymond, vagy végfelhasználók. Ez megint csak egy nagyon fontos dolog, amit a jogalkotóknak figyelembe kell venniük, amikor ezeket a termékeket termékeket, ezeket a termékeket szabályozzák. Nem akarom Warren Buffettot idézni, de ezek egy nagyon összetett veszélyes termékek, és minél veszélyesebbek a termékek, annál kevesebben értik meg ezeket a termékeket, és mégis bárki megveheti ezeket a pénzügyi termékeket. E, tehát a kérdés az, hogy a piaci szereplők piaci szereplését korlátozzuk-e? Ez a nagy kérdés. Pulman úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ez a parlament jogszabályt szeretne alkotni egy új felügyeleti struktúrára vonatkozóan, és most folyik a tanácssal a vita arról, hogy milyen legyen a megfelelő egyensúly. Mennyi Európát szeretnénk tehát beépíteni az új struktúrába, illetve mennyi hatáskört, milyen hatásköröket szeretnénk még a tagállamoknak fenntartani, a különböző felügyeleti funkciók hogyan kapcsolódjanak egymáshoz. Érdekelne a szakértőink véleménye arról, hogy szerintük ez a megfelelő egyensúly már szerepele a bizottsági anyagban, hiszen ők valószínűleg tudják, hogy a parlament az összes frakciója által nagyobb kötelezettségvállalást szeretne, és érdekelne a véleményük azzal kapcsolatban is, hogy a makrofelügyeleti szinten nem kellene-e nagyobb hatásköröket meghatároznunk? Mert egy veszélyes helyzetben ezekre szükség lehetne, úgyhogy ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményük. Elnök, először is Thomas Wiesernek adnám át ezt a kérdést. Mindjárt következik a második forduló, a második panel, amely pontosan ezzel foglalkozik, tehát hogy milyen legyen a jövőre szóló modell. Olyan sok érdekes előadó van ott fent, mondja hozzá szóló, hogy őket is szeretné meghallgatni. Uh, thank, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy gazdasági pénzügyi bizottság tagjaként, képviselként érzelmileg kötődöm azokhoz a szövegekhez, amelyeket mi magunk dolgoztunk, és a tanácshoz továbbítottunk, és amit aztán az ECOFIN elfogadott. Tehát itten van egy kis érzelmi kötődésem az intézményekhez. A tanács és a parlament nem különbözik egymástól abban, hogy mind a kettő úgy látja, hogy fontos a kérdés, és mindenképpen nagyon fontos, hogy egy makroprudenciális erő jöjjön létre, és ez a tanácsban is nagyon nagy vitát kavart, és tudom, hogy ezt össze kell kapcsolni egy sokkal erősebb mikroprudenciális megközelítéssel. E tekintetben sincs különbség a tanács és a parlament között. A tanácsban a 27 tagállam között 28 különböző vélemény volt arról, hogy meddig lehet elmenni az európaiasításban, és nagyon nehezen kirajzolódott kompromisszumot hoztak létre. Ennek örültünk. Én személy szerint örültem volna, hogyha tovább, messzebb mentünk volna. Számomra elfogadható lett volna, de a jelenlegi szakaszban úgy gondolom, hogy kedvező volt az, hogy inkább legyen több Európa, nagyobb Európa és hosszabb távú és így módon szerintem egy jó kompromisszum született, azzal együtt, hogy tudom, hogy a parlament honnan indult. Nem igazán mert ez itt félreérthető lenne, itt ülök, mint a német kormány képviselője, de én természetesen nem ebben a minőségben vagyok itt. Néhány rövid észrevételt én is eh, tennék, mert ez fontos a makroökonomiai aspektusok szempontjából. Mint már említettem, a közvélemény sokszor úgy gondolja, hogy a makro aspektus az is ismert volt, de a parlament és a tanács valóban jól látja, hogy nem szabad alulbecsülni ennek a kérdésnek a fontosságát, és ezért fontos meghatározni egy megfelelő intézmény keretet, ahol a makroaspektusok is a helyükre kerülnek. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, amit majd a jövőben meg kell oldani, és ha a múltat vizsgáljuk, akkor úgy gondolom, hogy e, már műk, ha működött volna ez a kockázatkezelés, akkor valószínűleg rájöttek volna, hogy közelít a subprime válság de hogy aztán jó ötletet mondtak volna arra, hogy hogyan oldjuk meg az adott pillanatban, az már egy másik dolog, meg hogy a globális tendenciák, trendek mit jelent, hogyan halljak, és hogy az Egyesült Államok elfogadott volna Európától egy ilyen tanácsot, és hogy hogy lehetett volna ezt kezelni, ez már nagyon érdekelne az, hogy majd hogyan fog ez működni, amikor majd működni fog, és remélem, hogy valóban sikeres lesz. Van egy régi angol mondás, ami azt hiszem ide is van, hogy az idővel derül ki az igazság. Azt szokták mondani, hogy a ítéletekben lehet tévedés is, de remélem, hogy ez nem így lesz. Anna Jensen és Sven Kibor teszik fel az utolsó kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezen hozzászólásokat is. Ugye beszéltünk a svájci sajtról, annak a lukairól, illetve arról, hogy a rendőrség nem tud mindent orvosolni. Hazámban nagyon nagyon sokat havazott az utóbbi időben is, mindenki nagyon óvatosan közlekedik. Rengeteg az autó az utak szélén, olyan autók, amelyek nem karamboloztak, de Azért ez bizonyítja azt, hogy a helyzet veszélyesre fordulhat. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön a jelenlegi hangulatot hogyan értelmezi. Említette, hogy a szabályozók pillanatnyilag gyakorlatilag semmit nem tudnak tenni, mert a helyzet most nagyon ellazult. Lehet, hogy mintha túlreagálnánk a helyzetet. A banki ágazat hogyan ítéri meg azt, hogy mennyire komoly események történtek, és látják-e már annak a szükségességét, hogy körültekintőbben kell eljárni? Szanyó úr, ezt inkább németül szeretném önnek elmondani. Itt a mai napon beszélt egy témáról, nevezetesen a felügyelet és a szabályozás kudarcáról, csak a szabályozásról beszélt, a felügyelet kudarcát nem is említette, és az ön felelősségét sem érintette, illetve azt, hogy a kötelezettségének nem tett eleget, hiszen ott ültek a felügyeleti testületekben, a Bundestag bankválsággal kapcsolatos vizsgáló bizottságában sem fogalmazta meg ezt a figyelmeztetést. Nagyon körültekintően fogalmazott, nagyon óvatosan, de azt nem említette, hogy tegnap egy nagyon tiszteletre méltó püspök asszony lemondott tisztségéről azért, mert ittasan vezetett a polgárokra nézve Németországban milliárdos kárt okozott, és szeretném tudni, hogy erről, ebből mikor vonja le a következtetéseket. Elnök, tisztelt kollega, egy kicsit személyesnek tartom ezt a kérdést, úgyhogy esetleg egy picit átgondolhatnánk és jobban vonatkoztathatnánk az intézményekre, és ha ez sikerül, akkor így kérném Szanyi urat, hogy erre válaszoljon. Nos, hogyha szakértőként kérnek engem, hogy jöjjek valahova, akkor ott még az életben nem kérték tőlem, hogy mondjak le. Tehát egy kicsit idegesített, vagy felháborított ez a kérdés, ugyanis szakértőként jöttem, nem pedig azért, hogy itt most politikai sárdobálásba vegyek részt. Furcsa bánásmód ez, és éppen ezért tőlem erre most itt választ nyilvánosság előtt nem kap, legfőjebb majd személyesen. E, a másik kérdésre viszont akkor most válaszolnék. Nos, hol tartunk akkor most? Én egyébként egyetértek Noé e, bankelnök e, hogy is fogalmazzak, nem túl erőteljes megfogalmazásával. E, azt mondta ugyanis, hogy ne akarjunk egyszerre túl sokat. E, én is így látom. Azt hiszem ő is erre gondolt. Mi mit leszünk képesek az elkövetkező néhány hónapban e, tenni? Hát a tőke megfelelési elvárásokat jelentősen meg fogjuk emelni, ez egyértelmű. Ugyanakkor eh, amerikai oldalról is eh, felvetettek bizonyos ötleteket, eh, kérjük vissza a pénzünket, tehát a bankszektor fizesse majd vissza a bank megmentések költségeit, és ezek jelentős összegek lesznek, illetve már azok. Ehm, és a másik ötlet pedig az, hogy valamilyen szuper pénzalapot hozzanak létre, Eh, ami tényleg egy hatalmas összeg eh, lenne, és mindezeknek az intézkedéseknek lehet egy olyan kumulatív hatásuk, amelyek révén a bankok eh, tartózkodnak majd a hitelezéstől. És ehhez képest ugye a kormányz, a központi bankok pedig egyfajta kimeneti stratégián ról beszélgetnek, hogy hogyan lehet ne pénzt kivonni a, a, a rendszerből. Tehát az elkövetkezendő hónapokban ez lesz az a nagyon kényes munka, amelyet el kell végeznünk, különösen a központi bankoknak, akiknek minden jót kívánok ehhez, mert nagyon nagy feladat áll előttük. Ami a felügyeleti rendszerek Eh, újrafelépítését illeti, látni fogják, hogy az alapvető kérdésekre hamarosan válasz eh, fog születni. Eh, lehetséges, hogy ennek negatív lesz a kimenetele, és ez alatt most mit értek? Azt, hogy nem lesznek megfoga, meghatározott globális célkitűzések. Ha nem sikerül új strukturális globális szabályokat létrehozni, ha államosítva lesznek újra a globális piacok, ami már önellentmondásos önmagában is, akkor egy nagyon veszélyes helyzetben találjuk magunkat, mert azok az offshore központok vagy szabályozatlan piacok, és lehet, hogy ilyen az EU-n belül is van, akkor minden kezdődik újra, és megint elkezdődik ez a verseny a legszabályozatlanabb versenytárs irányába. A szabályozottság kell, hogy legyen a főszabály, és ehhez képest azt kell megvizsgálni, hogy a szabályozó hatóság hogyan alkalmazza, hogyan hajtatja végre ezeket a szabályokat, tehát ezeket a, a standardokat globális szinten kell felfele Eh, emelni. Ezzel akkor lezárjuk ezt a kört. Köszönöm a jelenlévőknek eh, azt, hogy eljöttek hozzánk. Most pedig a második fordulóban résztvevő három előadót kérném, hogy jöjjenek ide. Köszönöm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 pronounce the name? Persaud? That's, that would be a yeah? European pronunciation. And how do you pronounce it? <laughs> I say Persaud. Persaud, okay. Oh, no, no, that's okay. I'm going to Persaud. So eventually French people. Okay, yeah, yeah. so, liebe Kollegen. Nos, tisztelt kollégák, akkor kezdjük el a mai délutáni ülésünk második fordulóját, mely legyen a jövő modellje Európa számára, amiről ugye már kollégánk beszélt. Három előadónk van itt, Avines Perszót lesz az első, ő ül itt középen, tiszteletbeli professzor, a Gresham College tiszteletbeli professzora. Jó néhányunk számára ismert a következő előadó, Ike van den Burg, aki tavaly nyárig kollégánk volt a parlamentben, és egy jelentést készített, egy olyan jelentést, ami intenzíven foglalkozik behatóan ezekkel a kérdésekkel és az utolsó előadónk Erki Rászukő, aki a Swedbank pénzügyi igazgatója. Először is Avines Perszót kap szót. Kérem, próbálj meg betartani az időkeretet. Mikrofon. Thank you very much, ladies and gentlemen. Köszönöm, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok a bizottságnak ahhoz a felelősségteljes szerephez, amit most itt ebben a kritikus szakpolitikai vitában játszik. Mert mindannyiunknak nagy a felelőssége abban, hogy ezeket a hatalmas gazdasági, társadalmi hatásokat a jövőben elkerüljük vagy legalábbis a közeljövőben ne ismétődhessenek meg. Amikor a jövőbeni modellt akarjuk kialakítani, a e, felügyeleti megoldást akarjuk kialakítani, és azon belül is európai felügyeleti megoldást, akkor jól kell leírnunk azt a problémát először is, amit meg szeretnénk oldani. És ezt általánosságban mondom, mert eh, vannak természetesen mindig nagyon konkrét eh, elemei egy minden válságnak, de az általános problémával kell eh, foglalkozni, azt kell megoldani. Mégpedig azért, mert a helyzet dinamikus. Hogyha mindig az utolsó háborút vívjuk meg, akkor a következő háborúra valójában nem leszünk felkészülve. És ennek a dinamikus helyzetnek a megfelelően majd a pénzügyi rendszer reagál arra a felügyeleti inputra, amit mi megfogalmazunk. Vannak tehát gyakorlati megoldások, amelyeket ma kifejleszthetünk annak érdekében, hogy a pénzügyi válságok továbbmenetelét tompítsuk. Ilyenek a makroprudenciális szabályok, különös tekintettel a tőke megfelelésre, és a pénzügyi rendszerünk szerkezetére. Politikailag nagyon csábító úgy leírni a hibákat, mint amit túlfizetett gonosz bankárok okoztak kivonva magukat az ellenőrzés alól, akik toxikus termékeket adtak el tudatlan vevőknek. És hát természetesen nyilvánvalóan ez is igaz, minden válságban ez is létezik, de nyilvánvalóan ezt is meg kell akadályozni a szabályoknak. De mégsem ez történt a gazdasági válság során, ez egy rossz jellemzés, bár politikailag kényelmes. Nem ez volt az első, és sajnos nem az utolsó pénzügyi válság. A pénzügyi válságok mindig követik a pénzügyi fellendüléseket. Éppen ezért a szabályozó e, e, lépéseknek már a boom idején, a boomra kell gyakorlatilag reagálniuk. E, olyan szabályozó rendszer, amely nem E, megy neki a fellendülésnek, az nem fogja a megoldásokat e, meghozni. Nos, mi okozza ezeket a fellendüléseket, a, a, a, a lufikat? E, az az, hogy a biztonságosabb, a bankárok ezt gondolják, és éppen ezért több kockázatot mernek vállalni, mint korábban. Lehet, hogy ez a biztonságérzethez egy új technológia járul hozzá, a dotcom, korábban a vasút kialakulása, illetve kifejlődése, és mindig azt mondjuk, hogy hát most viszont majd más lesz, minden másként lesz. Alapvető változás következik be, csökkennek a kockázatok, globalizálódunk. A jelenlegi helyzet meglepő vonása az, hogy nem hardware vagy szoftver volt az innováció, hanem a pénzügy területén volt a, a, a, megfogható a jelenség. Maga a pénzügyi e, rendszer tette úgymond biztonságosabbá a világot. E, a bankárok bevetették a titkos fegyverüket, a fogyasztók közé, és aztán elszaladtak. Nem ez történt, hanem az, hogy a tömegpusztító fegyverüket a bankárok bevetették a szórakozott vagy tudatlan, tudatlan polgárok közé, és aztán elkezdtek nem elfutni, hanem odaszaladni, és egyre többet eladni ezekből a termékekből, és ez egy alapvetően fontos dolgot mond számunkra. A, állandóan azt hiszik a bankárok, hogy a kockázatok kisebbek, mint amilyenek ténylegesen. Nem arról van szó, hogy ők tudják, hogy nagyok a kockázatok, megkockáztatják, megjátszák, és aztán elszaladnak. A a boomnak a feltétele az, hogy azt gondolják, hogy ezek a dolgok biztonságosak. Éppen ezért nagyot akarok szakítani. Ezért akarom, hogy a bankom ebben a lehető legnagyobb mértékben részt vegyen. És ez nem csak a bankárokra igaz, hanem a szabályozó hatóságokra is. Ők is azt hitték, hogy a világ biztonságosabb hely lett. A swapok és az érték, a értékpapírosítás folyamán azt látták, hogy ezek ezek a dolgok ugyan gyorsan terjednek, de egyre biztonságosabb lesz velük a pénzügyi rendszer. Minden pénzügyi e, tevékenységet leíró jelentés arra koncentrált, hogy a kockázatokat terítik elfele a bankrendszertől. És aztán úgy érveltek, hogy a rossz hitelek, a másodlagos, másodrangú hitelek valójában csökkentik a kockázatot, olyan emberek felé terítik a kockázatot, amelyek korábban nem álltak kapcsolatban a bankokban, bankokkal, e, és így úgymond az összkockázat csökken, mert jobban szét van terítve. Ezt gondolták. És ennek a, a, a, az ide, ennek a gondolatnak részesei voltak a bankok is, és a szabályozó hatóságok is. Ebből kell kiindulnunk. Amikor a szabályozás jövőjéről beszélünk, a szabályozás jövője az, hogy elemezni kell azt, hogy a piac megbukott és nem képes a tényleges kockázatokat felmérni. Ez volt a fő hibája a Bázel 2-nek. A Bázel 2 ugyanis ugyanis arra tért ki az 1-es, 2-es, 3-as pillérében, arról szólt, hogy a bankok megértik a saját kockázataikat. És ezért volt a végeredmény súlyosabb, mint egyébként lett volna. Ezért kell a Bázel 2-t módosítani. A Bázel 2-es megállapodás egy statisztikai eh, kockázat elemzés eh, ideológiájára helyezkedett, korrelációkat vizsgálva, a volatilitást vizsgálva, statisztikai mérésekkel mérhető a kockázat. Hogyha a piac kockázat eh, felmérő képtelenségét figyelembe akarjuk venni és arra alapozni, akkor strukturáltabban kell hozzáállnunk ez az egész kérdéshez, hogy ne essünk a statisztika fogjává. Két dolgot tehetünk, az egyik az, hogy megfigyeljük azt, hogy a statisztikai kockázat elemző, illetve kockázat mérő eszközeink megbuktak. Statisztikailag ugyan boom idején a világ a világ biztonságosabbnak látszik, hiszen kevesebb a csőd, sokkal kevesebb, mint akár az előző búm idején. Ezért is van még több tőkeáttétel és még több kockázatvállalás. Tehát ezt a ciklikusságot, a ciklust vissza kell tenni a pénzügyi szabályozásba. A Bázel 2 ellenciklikus gondolkodásmódra kell, hogy helyezkedjen. A tőke, a rendelkezésre álló tőke a bummal együtt kellett volna, hogy növekedjen. Van egy másik dolog, amit szintén nem vizsgáltak meg, és ez pedig a pénzügyi rendszer szerkezete. Mondjuk azt, hogy mondjuk akkor ki, hogy nem hitelesek, nem hihetőek a statisztikák. Ezt, ebből kellett volna kiindulniuk a felügyelő hatóságoknak. Ezt kérdezték a bankoktól, hogy na most még több kockázatfelmérést végeztek, mint a múltkor. Abból kellett volna kiindulni, nem hiszik el a bankok statisztikáját. Gyorsabban növekszik-e a mérlege a banknak, mint valaha? A kockázat koncentrációja nagyobb-e, mint valaha? És a bankok, illetve az intézetek kockázat és veszteség kezelő módszere mennyiben illeszkedik a kockázat elemzéshez. Korábban likviditási pufferekről beszéltünk, ez sajnos nem elég. egy capital charge requirementre van szükség, az emberek, akiknek nincsen megfelelő képességük likviditást felmérni, azoknak nem szabad felvenniük, mert ne, túl sokba kerül. Az olyan intézmények, mint a biztosító társaságok, vállalják ezeket a típusú kockázatokat. Tudom, hogy kifutottam az időből, és nem akarok már sokáig húzni az időt. Nem beszéltem az intézményi aspektusról. Ez az a makroprudenciával az a probléma, ez probléma azoknak, és én magam is a meggyőződ, én nagyon hiszem az Euróban és az Európa rendszerben. A, makroprudenciális rendszert ellenőrzést leginkább nemzeti szinten lehet vizsgálni. Ízország, Spanyolország, Portugália, Görögország azért vannak ma nehéz helyzetben, mert náluk a boom, a felendülés nem olyan volt, mint a többi országokban. Tehát ezért nemzeti makroprudenciális intézkedések szükségek, de szükséges egy európai szintű, magasabb szintű rátekintés is tehát nemzeti szinten lehet ezeket sokkal jobban bemérni, felmérni. Köszönöm. Vielen Dank. Um, Ike, du darfst gleich Köszönöm. Ike, akkor folytathatod. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak, és visszajöhettem ide Brüsszelbe. Egy PowerPoint prezentációt készítettem, a három korábbi jelentésemet, amikor a szakbizottságunkban ismertettem, akkor nem volt nálam PowerPoint prezentáció, de most itt van ez előttem, és elég hosszú, ugyanis szerettem volna idézni a korábbi jelentéseimből, illetve egyéb jelentésekből, amelyeket itt készítettünk a parlamentben, hogy szemléltessem mindazt, amit az Európai Parlament a múltban már megtett ebben a témában, a pénzügyi felügyelet és szabályozás témájában, főleg ami a felügyeletet illeti. Ha megengednék, akkor először is erre az idézetre helyezném a hangsúlyt. Az első jelentésem 2002-ben készült, és a magyarázó feljegyzésben az szerepelt, hogy egy évtized múlva valószínűleg egy európai felügyelő hatóság jön majd létre, mert akkor arról álmodtam, hogy ez valójában létrejöhet, egy európai felügyelet, főleg a piaci, a nagyobb piaci szereplőkre nézve. Emlékszem, hogy akkor többen azt mondták, hogy először egy válság kell, hogy bekövetkezzen, még mielőtt tényleg arról vitázhatnánk, hogy hogyan hozunk létre egy ilyen európai szintű felügyeletet. És hát ez be is következett. Nem fogok az összes dián végig futni, mindössze néhány részletet emelnék ki a különböző jelentésekből. Ez itt egy 2005-ből származó jelentés, amely nem egy európai szintű felügyeletet emelt ki, mert ezzel a parlament többsége nem osztozott annak idején, de 2005-ben már jeleztem, hogy véleményem szerint egyfajta kétágú rendszerre volna szükség, tehát egy európai felügyelőre a nagy intézmények esetében. Noyé úr szintén ezt vetette fel, de ő ezt ellenezte, míg én úgy gondolom, hogy egy továbbra is szükséges, ez lenne a megfelelő, főleg ha megnézzük a jelenlegi szabályozást, illetve azt, hogy a nemzeti érdekek milyen távolságra vannak a különböző tagállami szereplők érdekeitől, de ettől ma, erre majd visszatérnék még. Ami valójában létrejött, az egy különböző testületekből álló rendszer, és az ezek közti együttműködés. Később korábbi kollégánk, Muszkát kollega is készített egy jelentést, ez pedig a pénzügyi ágazat konszolidációjáról szólt. Ebben a jelentésben már azt is megfogalmaztuk, hogy hogy ez a fajta együttműködés és egyeztetés nem lesz kielégítő, ha bekövetkezik egy nagy horderejű válság. Ebben a jelentésben megpróbáltuk a bizottságot, illetve a tanácsot meggyőzni arról, hogy egy magas szintű csoportot, testületet is létre kellene hozni, amely javaslatokat dolgoznak ki egy európai szintű rendszer létrehozására. 2007-ben egy további jelentést írtam a pénzügyi felügyeleti cselekvési tervről. Ez is egy nagyon összetett jelentés volt, és arra tért ki, hogy egy európai szintű felügyeletre volna szükség. Nem alakult ki egy közös nézet erre vonatkozóan, de legalább felvetettük azt az elképzelést, hogyha ez az együttműködés és egyeztetés nem lesz kielégítő, akkor tényleg meg kellene fontolnunk egy európai szintű felügyelet létrehozásának szükségességét. Ezt tartalmazta tehát a 2007-es jelentés. Aztán 2008-ban Dajanu úrral készítettünk egy további jelentést. Azt hiszem, hogy ennek tartalmát ismerik. Az érdekesség ezzel kapcsolatban az, hogy a szakbizottságban a Lehman Brothers csődje előtti, előtt szavaztunk erről, a plenárison pedig a csődöt követően került sor a szavazásra, tehát ez jelzi, hogy a lényegi kérdések, ezeket a szakbizottságban megszavaztuk, de aztán a plenárison is sikerült ezeket jóvá hagyni, mert a Lehman Brothers válsága tényleg meggyőzte a kollégákat arról, hogy valamit tenni kellett. A makro és a mikroszintű felügyelet, ez már ugye a Larozier jelentésben és a bizottság javaslatban is szerepel, főleg ami a kötelező érvényű testületeket, illetve a közvetítő funkciókat illeti, ami majd európai szinten is megvalósul. Ez egy olyan kényes kérdés volt, amiben az, amiről az Ekon szakbizottság is már szavazott. Egy másik kérdés volt az, hogy az európai szintű testületek igazgatóságát független személyek töltsék be, tehát hogy a nemzeti szint feletti szintet is hozzunk létre. Említettem már, hogy az itt szereplő kérdések nagy része bekerült a Lározier jelentésbe, 90-95 százalékban. Azt hiszem, hogy ez a jelentés lefedi mindazt, amit mi az európai parlamenti jelentésekben felvetettünk, de egyértelmű, hogy a Larozier jelentés a válságot követően született, tehát egy más kontextusba kell helyeznünk. A de Larosier jelentés, ugye erről szeretnék most szólni. A dilemma az volt, hogy vagy több Európát szeretnénk, fokozottabb európai szintű koordinációt, vagy ezt inkább nemzeti szintre szeretnénk-e helyezni. Egy másik lényegi kérdés pedig, amit szerettem volna kifejteni, hogy ezt fokozatosan kellene megtennünk, de azonnal meg kell tennünk a kezdeti lépéseket. A Delarozier jelentést többen bínálták, mondván, hogy nem volt elég nagyra törő egyfelől, másfelől azonban tényleg a gyakorlati aspektusokra helyezte a hangsúlyt, és azt hiszem, hogy továbbá is, továbbra is lényeges mindez. Az Egyesült Államokban először a Turner felülvizsgálat szintén ugyanezt a dilemmát vitatja, hogy több európai vagy nemzeti szintű szabályozásra volna szükség. Egyfelől európai szintű felügyeletet és egyeztetést szeretne, és erősebb felügyeletet a nemzeti felügyelőkre nézve, ugyanakkor nem szeretne a mikroszintre, nem szeretné a felelősséget, a hatásköröket a mikroszintre helyezni. Ezt hallhattuk ma a Buffin vezetőjétől, Noyi úr is beszélt erről. Ez ugyanis egy olyan kérdés, amit a nemzeti hatóságok saját kezükben szeretnének tartani. Az USA-ban bizonyos értelemben véve hasonló vita folyik. Ott is megoszlik a, megosztott a helyzet. Egyrészt Nagyé úr ugye azt jelezte, hogy ez egy jó, jól működő rendszer, nemzeti, állami szintű felügyelet működik, és az amerikai jegybank nem végzi ezt a felügyeletet, pusztán a monetáris politikát felügyeli, hiszen a Wall Street, illetve a pénzügyminisztérium, valamint a New Yorki jegybank között megoszlik a, megoszlanak ezek a funkciók. Tehát pontosan ez az a probléma, amelyel szembesülünk. Az Obama-Volker elképzelés ugye az USA-ban szintén arra vonatkozik, hogy meghatározza a bankok maximális mértékét, illetve korlátozza a kereskedést, hogy elkerülhetővé váljanak az ilyen mentő tervek, banktámogatások. Azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kell vennünk, amikor Európában folytatjuk ezt a vitát. A szabályozási rendszer esetében az USA-ban és az EU-ban is megfigyelhető, hogy túl szoros a kapcsolat a felügyelők, a felügyeltek, valamint a kormányok között, a nemzeti kormányok között. Mindannyian szeretnénk nemzeti kézben tartani ezt az ellenőrzést, és a pénzügyi központok a gazdaság nagyon fontos részét képezik, a tagállami GDP szempontjából is nagyon fontosak. Ezzel magyarázható, hogy miért szeretné ezt minden tagállam a saját hatáskörében tartani. Egy másik elem pedig ugye a szabályozási rendszeren belül az, hogy vannak személyek, akik a felülvizsgáló a felügyelő intézményekből, például a hitelminősítő ügynökségekben dolgoznak, vagy a közvetítők szerepét töltik be később, vagy pedig az üzleti világba helyezik át tevékenységüket. Tehát vannak kényes kérdések, mint például a függetlenség, illetve az információ megosztása, valamint a konfliktus rendezés, illetve a kötelező érvényű közvetítés, voltak erre példák a múltban, parlamenti bizottságok jöttek létre, amelyek például az ágazatot vizsgálják, a Fortis esetét, nem volt kellő információ, amikor az ABM AMRO, illetve a Fortis problémája felmerült, és ugyanez elmondható az izlandi bankok esetében a felügyelők között sincs kellő bizalom. És ezzel lezárnám ennek a szabályoz, kiterjedtebb szabályozásnak van egy másik vonatkozása is. Az eladási oldalon, amikor a szakpolitikák kidolgozására kerül sor, a felügyeleti szinten. Megfigyelhették, hogy itt Brüsszelben is több száz szakértő dolgozik az eladási oldalt képviselve, de kevesen vannak, akik a vásárlók érdekeit képviselik a fogyasztókét, illetve a felhasználókét, a kis- és középvállalkozások érdekeit, a magánfelhasználók érdekeit, Ugyanakkor azt hiszem, hogy erről is említést tettek már, hogy az intézményi beruházók, mint ugye a nyugdíj pénztárak, illetve egyéb szereplők is, csak akkor avatkoznak be a rendszerbe, hogyha az ő eladásukról, az ő ezzel kapcsolatos érdekeikről van szó. Éppen ezért biztosítanunk kellene azt, hogy ezen szabályozási tevékenységek inputja kiegyensúlyozottabb lesz a szabályozás által. Hiszen van erre vonatkozóan európai költségvetés, és az egyik jelentésemben erre is utaltam a múltban, amikor arra szólítottuk fel a bizottságot, hogy erre egy konkrét költségvetési sort dolgozzon ki. De most már ez a parlament hatáskörébe is tartozik, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog. És végezetül a további lépések, amelyek megtételét szükségesnek tartom. Először is szervezni kellene egy közös bizottságot a nemzeti parlamentekkel, meg kellene vitatni azt, hogy hogyan lehet mérehatóban megvizsgálni a válság hatásait, a felügyelők közti konfliktusokat, illetve a hiányzó elemeket, hogy lehet fokozottabb versenyt megvalósítani. Többször kértük az illetékes főigazgatóságtól, hogy egy alaposabb tanulmányt végezzen el a pénzügyi ágazatról. Néli Cruz időközben elismerte, hogy főleg ami a hitelminősítő ügynökségeket illeti, ezt az elemzést már végre kellett volna hajtani. Azt hiszem, hogy az ilyenfajta tanulmány elvégzése nagyon is időszerű lenne. Említettem már, hogy a bizottság javaslata alapján ugye a hármas szintű bizottságokat új ügynökségekké lehet alakítani. Fontos, hogy ez a rendszer rövid távon is működjön és egy bölcsek tanácsának létre kellene, ki kellene dolgozni a további lépéseket, mert a piac szempontjából a többé-kevésbé 40 legnagyobb pénzügyi intézmény számára ez mindenképpen szükséges, ezekre is ki kell terjeszteni az európai szintű felügyeletet. És egy további magas szintű csoportnak ki kellene dolgozni egy jobb struktúrát, amely által a pénzügyi fogyasztók, illetve a befektetők nagyobb védelemben részesülhetnek. És erre vonatkozóan is szükség van európai jogszabályokra. Köszönöm szépen, Ike, és akkor most Kirász úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel. És utolsóként hozzászólni az azt is jelenti, hogy egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert én vagyok az egyetlen, aki a kerítésnek valóban a második oldaláról jön ide e, ezek témákat megviselni. Én e, gyakorlati szakok e, egy közép Pes észak-európai bankban dolgozom, amelyik Svédországban, Lettországban, Litvániában is dolgozik, és különböző területeken dolgoztam ebben a bankban. A másik feladatom, amiért itt vagyok, hogy elnöke vagyok az Európai Takarékbankok csoportjának. Ez az a csoport, amelyik az európai ö, takarékbankokat ö, csoportosítja, illetve azokat, amelyek régebben takarékbankként működtek. Itt ö, körülbelül egy negyede, egy harmada a az európai lakossági bankoknak. Úgy gondolom, hogy ezeknek a témáknak a megvitatása feltétlenül időszerű jelenleg. Volt ez az gazdasági cunámi, amit végig söpört, de még most úgy néz ki, hogy most egy szabályozási cunámi fenyeget hamarosan, és mi pedig így a kettő között vagyunk különböző gyakorlati és E, valós élethez közeli dolgokkal kell fogalmaznunk. Az európai lakossági bankok oldaláról is jönnek ilyen e, észrevételek. Két e, területre vonatkoznak ezek. Az európai felügyeleti kerettel kapcsolatos, amiről itt volt szó, és a másik, ami ugyancsak említésre került, az új szabályozásoknak az iránya a bázeli szabályokra építve. A Elismerjük, hogy nyilvánvaló, hogy jó az alapvető iránya a felügyelet tekintetében, de mi bankok és egyesek annak ellenére, hogy regionális vagyunk, mégis határokon átnyúlva is működünk, minket, nagyon fontos számunkra a határon átnyúló konzisztencia, és fontos az, hogy mindkét helyen a szabályok azonosak legyenek. A javasolt struktúrában van egy másik eleme az európai piacon a lakossági vagy a bankoknál, az, hogy nagyon különbözőek. És szerintem az egész válságban ez a diversifikálás is erőnek bizonyult, nem pedig gyengeségnek. Tehát ha a az ellenőrző felügyelő tevékenységet, ha túlzottan centralizáljuk, túlzottan magas szintre emeljük, akkor ezt a diverzitást fogjuk ezzel megszüntetni. A lakossági bankoknak nagyon kis szerepük volt ebben a pénzügyi válságban. Voltak közöttük olyanok, amelyek belekeveredtek a közepébe ennek a válságnak, de másokok miatt nem azért, amiért kitört ez a globális pénzügyi válság. A konszolidáció az jó, azonos szabályok szerint ez is jó, igen. Ugyanakkor a finom behangolás és a sokoldalúságnak, a diverzitásnak a megőrzése nagyon fontos. Ami a felügyelet koordinálását jelenti, a, vagy illeti a válságban, itt voltak az északi és balti államok esetében konkrét példák. Azt lehet mondani, hogy csak pozitív kommentárokat mondhatunk erről. A svéd felügyelő, szabályozó proaktív módon lépett fel, és a balti országokban is. Egy kicsit paternalista volt talán az álláspont, ami sokkal nehezebb más országok vonatkozásában. Ugyanakkor itt nagyon jól működött, és jó lett az eredmény. Az információcsere is nagyon jól megvalósult, a szabályozók rendszeresen kaptak információt, nem végeztük kétszerrel ugyanazt a munkát, és a, csak azt mondhatom, hogy a szabályozási megközelítés az egész válság ideje alatt rendkívül konzisztens volt, és valóban azonos hangon beszéltünk valamennyien az új struktúrának, az európai struktúrának a kiépítése során is talán érdemes megnézni azokat a sarokköveket, ahol sikerült viszonylag jól kezelni a válságot. A másik a, dolog az pedig a javasolt ö, a bizottság által javasolt új irány. A azok a területek, amiket vizsgálnak, hogyha a legmagasabb szintet vizsgáljuk, a tőke átláthatósága, erőssége, likviditáskezelés, jobb megfeleltetése a finanszírozásnak, ezek azok az elemek, amelyek ártani nem árthatnak. De mielőtt ezek a javaslatok valóságá válnak és bekerülnek a tényleges szabályozásba, szeretnék még rámutatni néhány aggodalomra, a részletek szintjén. A tőkeszabályok esetében is új tőke feltételeket emlegetnek. Ez megmutatta szerintem ragaszkodnunk kell, és szinte két, évszázadot, két évtizedet vissza kellene lépni. A tőkeáttétel tudjuk, hogy ez akkor kockázat érzékeny, hogyha mikro vagy makró szinten jelentkezik ez, akkor ez nem megfelelő, vagy aránytalan kockázathoz vezethet. Tehát a Bázel 1-es vagy a Bázel 2-es rendszerben működve még sokkal többet lehetne tenni, ahelyett, hogy a tőkeáttétel szabályokat kezdenénk el bevezetni, ami gyakorlatilag két évtizedes visszalépést jelent ami a különböző alapokat illeti, az, az irányok azok jók, megpróbáljuk a saját magunk is alkalmazni, és ahogy viszont a javaslat jelenleg nagyon pontatlan, és még nagyon sok minden hiányzik belőle, tehát úgy tűnik, hogy elmegyünk az igazi cél mellett. Ha van egy hagyományos bank, amelyik kevésbé piacérzékeny, és a hitelezése alapvetően betétekből történik, az és, és a, az adott országon belül beszetett betétekből nyújtja a hitelt, és kimegy a nemzetközi piacra, és ott vesz fel 10-20 százalékát a mérleg főszegének ott veszi fel, az egy egészen más e helyzet, és nem tudom, hogy ez miért lenne jó, hogyha ez így működhet vannak olyan struktúrák, amiket tudunk üdvözölni, de az, itt minden azon múlik, hogy hogyan lesz ez pontosan beszabályozva. Én részben felelőse vagyok a szabályozási kérdéseknek is el kell ismerjem, hogy az első ösztönzés az mindig az, hogy nézzük meg a hitelportfóliót azt kell világosan látni, hogy milyen új követelmények vannak, és a deficit, ami jelentkezik a hosszú távú finanszírozásban, 3 trillió euró szintjén van. Ezt tudjuk, hogy egyszerűen ehhez nem lesz megfelelő kínálat. Tehát ezért kell biztosítani, én csak azt akarom biztosítani, hogy a saját intézményem nehogy bajba kerüljön. Ezért vannak olyan portfóliók, amiket csökkenteni kell, és lakossági bankként vannak, amikkel nem nincsen semmi közük a pénzügyi válsághoz. És vannak olyan portfóliók, amik nem jelentenek kockázatot. A vállalati hosszú távú hitelezés az, e, amit elsősorban ez a szabályozás kezel. Én is kezdek kifutni az időből, úgyhogy engedjék meg, hogy megpróbáljam lezárni tehát ami a szabályozási kerületet illet, illetve az felügyeleti kerületet illeti, és a Bázel bizottságnak a szabályozását, üdvözöljük ezeket, és úgy gondoljuk, hogy a megfelelő kérdésekkel foglalkoznak, de ugyanakkor még nagyon sok munkát kell elvégezni annak érdekében, hogy megfelelő hatástanulmányok készüljenek, és ne indítsuk el a, a következő válságot azzal, hogy rosszul szabályozunk és a kis és közepes vállalatoknak a finanszírozása eddig még nem is volt oka vagy kiváltója a válságnak. Köszönöm szépen a három előadónak. Még van egy kis időnk a kérdéseket meghallgathatjuk, mivel időközben kevesebben vagyunk, a KCDI alapján járunk. Először Perváns. Köszönöm szépen, szeretném Perszó úrnak a reagálását megismerni, mert az utolsó hozzászóló ugye azt mondta, hogy Bázel 2, értettem a kritikáját a három pillér esetében. Mit jelent ez? a Bázel 2 munkálatai szempontjából mindent előről kell kezdeni, vagy és ugyanazt szeretném feltenni, amit Krisztián Noájénak is tettem, feltettem. Az egyik gondunk európaiként az, hogy ezek a egyoldalúan alkalmazták az európaiak, és az e- amerikaiak azért erősen meghatározták, hogy mi kerüljön bele ezekbe az anyagokba. Viszer úr azt említette, hogy még most is vannak kockázati veszélyek, hogyha túlzott a likviditás, és mit lehet tenni azért, hogy ne legyen további vagy újabb válság. Ike Vandenborg, én nem akarom Noai urat kritizálni, de azt hiszem, hogy ő azt mondta, hogy a saját kompetencia területén az, ami lehet a helyi fedek és a központi bankok között, az érdekes, mint irányítási struktúra. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan dolog, amit mondott, tehát szerintem nem kellene ezt túlértékelni. Ami a versenykérdését illeti, szerintem ez még inkább időszerű, mint ahogy ez benne van a jelentésekbe. Szerintem a, fontos lenne, hogy az Európai Bizottság induljon egy megfelelő vizsgálatot a Golden Sachs és egyebekről, tehát a versenypolitikai szempontból. A másik a Saleside, mit gondolnak arról, hogy függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk a szabályozási területen és a tőkekövetelményeken, egy fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi ügynökségnek kellene lennie az Európai Unióban. És a harmadik észrevétel, de ez már egy hosszan tartó vita, nem egészen egyet, tudok egyetérteni azzal, hogy kell, hogy legyen egy teljesen indekrált felügyelet a, a nagy főszereplőknek, a big playerseknek, mert ezeket úgysem vettük, vettük volna fel a rendszerkockázati listára, és mégis őtőlük származtak ezek a problémák. És egy utolsó kérdés mindhárom hozzászólónak. Ugye a felügyelet jövőjéről beszélünk Európában, de senki sem említette a clearinghousokat, tehát az elszámolókat, a, a válságkezelésről és a tehermegoszlásról sem volt szó. És szerintem ezekre is oda kellene figyelni. Uh, maybe uh, Mr. Persaud, you, you start. Szóra önkezd akkor. Nos, nem meglepő módon nagyon sok érdekes kérdést kaptam, és akkor valami fajta sorrendbe rendezném őket. Nagyon furcsa helyzetben vagyok, mert én voltam az, aki 2004-ben először használta a Basel 3 kifejezést, azért, mert hogy azt gondoltam, hogy legyen Basel 3. És most, amikor mindenki átvette ezt az ötletet, én már nem vagyok ebben olyan biztos. Mert a Basel 2-nek az egyik jó tulajdonsága, sok rossz tulajdonsága van persze, e, szóval az egyik jó dolog a Basel 2-vel kapcsolatban az a második pillér, a e, felügyeleti hatóságoknak a diszkrecionális joga. Sokat lehet e, ugyanis módosítani a Bázel 2 alkalmazásán akkor, hogyha ezt a diszkrecionális a felügyeleti szervek alkalmazzák ténylegesen, amikor a saját országaik ciklusát kezelik. Nem, a másik kérdés, nem tudom, hogy egy olyan rendszer, amely diszkréciót engedélyez, Eh, az nem tudom, hogy, hogy szerződésen alapulhat-e, de ennek én nem vagyok szakértője ennek a témának. Ahol nem értek egyet a svéd pénzügyi igazgató úrral, az az, hogy eh, nincsen szükség match fundingra akkor, hogyha a kockázatot jól meg tudják eh, becsülni. Tehát szükség van rá, mert egyébként nem tudják megbecsülni jól a kockázatot. Nem tudják azonosítani a kockázatokat. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy eh, nem tudja eh, nem tudja a kockázatot eh, a bank megfelelően kezelni és megbecsülni, akkor szükség van egyfajta második megoldásra, vagy egyfajta visszavonulási területre. A másik dolog az az, hogy a versenyszabályokat eddig nem mertük alkalmazni a bankokra, és azt gondolom, hogy itt agresszívaknak kell lennünk a jövőben. Én eh, óvnék attól, hogy eh, a too big to fail elvre alapozzunk, eh, és azt gondoljuk, hogy ha kisebbek lennének a bankok, akkor kisebb probléma lenne. Egy válságban nem kell nagy intézménynek lenni ahhoz, hogy bukjanak a dominók. Egy válság esetén a too big to fail valójában ott az a nagy, ez lehet elég kicsi is. Nagy-Britanniában egyébként a kisbankválság volt a legnagyobb válság ezelőtt, az 1970-es években, amikor 13 e, kisbankot kellett e, megmenteni. E, ez valójában sokkal veszélyesebb volt, mint hogyha egy nagy bank bukott volna meg. Tehát a nagy bankokat ellenőrizni kell, jobban ellenőrizni, bár ez nem csodaszer. A másik terület, ahol sokkal erőteljesebben kell fellépnünk, az a piacnak az infrastruktúrája, a központosított clearing és elszámolás, az eszközök elszámolása. Ez sokkal fontosabb, mint az exchange-ek. Egyes eszközök ugyanis likvidebbek, mint a többi, de mindenképpen központosított, jobban központosított elszámolásra van szükség. Ike, Akarsz valamit mondani? Nem, egyet, csak egyet tudok érteni a versenykérdéssel. Én magam is vetettem fel kérdéseket ezzel a Goldman ügyben is, és azt hiszem, hogy ön is említette. Ön mondta, hogy ugye bedob, bedobják a tömegpusztító fegyvert a tömegbe, és de mielőtt ezt elindították a saját kockázataikat, azért körülhatárolták. Azért vannak ilyen ügyek is, ezt is vizsgálni kell a kockázat vizsgálatnál, illetve a nagy Wall Street-i bankokon belüli értekellentéteket is meg kell nézni, mert vannak, ahol egyes egyeseknek jobbak voltak az értékeléseik, mint a versenytársaknak, és voltak, amelyek ettől még inkább monopól helyzetbe kerültek, mint korábban. A ügynökség vigye a, a fogyasztókat, én nem lennék igazán mellene, én inkább amellett vagyok, amit az Allianz-tól érkezett hölgy mondott, hogy inkább legyen ez integráltan, különösen azért, mert úgy gondolom, hogy a felügyeleti struktúrában is megvan ennek a fontossága, és ne csak mindig az pénzintézetek szempontjából nézzük a dolgokat, hanem legyen input a piaci oldalról is, a piacfelügyelettől, a fogyasztóvédelmi szervezetektől, ügynökségektől, pénzpiaci hatóságoktól, amelyek egy más megközelítést alkalmaznak, más az ő megközelítésük, mint a központi jegybanké, vagy a, az egyes mikroprudenciális felügyeletet gyakorló szervezeteké. Tehát az ágazatokon átnyúló megoldás mellett vagyok, nem pedig a nagyon erősen feltagozott volt, volt, aki azt mondta, hogy az egészet az Európai Központi Bankhoz kellene tenni, de én ezt nem támogatnám, különösen azért, mert ugye van ez a túlszoros kapcsolat a Központi Bank és a pénzügyi, pénzügyi iparág között. Még egy dolog, amit mondott Perszó úr, arról a kockázatról, hogy a makroprudenciális felügyeletet nemzetibb szinten kellene végezni a nagyobb struktúrák esetében. Én pontosan ezt a különbséget tettem, az a 40-50 nagyon nagy intéz, pénzintézmény, amelyik nyilvánvalóan, hogy tartalmaz rendszerkockázatot, nagyobb rendszerkockázatot jelent, mint a kicsik, de ez gyakorlatilag az a kockázatot is magába foglalja, hogy a szabályozásnak rájuk kell elsősorban kiterjedni, vagy őket kell, hogy lefedje. Hogyha ezt átadjuk európai szintre, az lehet, hogy jobb eredményt hozna, mint hogyha ezeknek az ellenőrzését is nemzeti szinten tartjuk. Különösen azért, hogy nemzeti szinten a szabályozás valóban lefedje, elérje őket. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a három előadónak a nagyon érdekes előadásokért, és a következő kérdést szeretném feltenni. Először is a Bázel 2-vel kapcsolatban most már a Bázel 3-ról folyik a vita, és az USA-ban még a Bázel 2-ig sem jutottak el, eh, holott ránk erőltették itt Európában. Eh, nagyon eh, progresszív volt ugyan, de igazából nem volt segítségünkre a válság kapcsán, mert a válság ugye az USA-ból származik, és ott a Bázel 2-t nem vezették be. Razuk úrnak kifejezetten hálás vagyok azért, hogy felvetette a középvállalkozások, a kis és középvállalkozások témáját. Úgy gondolom, hogy a Bázel 2 egy prociklikus megközelítést vezet be, tehát hogyha kellő saját tőkével rendelkezik egy vállalat és egy jó szakaszban van, akkor kellő pénzt kap. De hogyha sürgős helyzetben, egy vészhelyzetben van szüksége a vállalatnak pénzre, hogy egy átmeneti problémát áthidaljon, akkor gyakorlatilag ez megsemmisítő hatással van a vállalatokra. És nem eh, kifejezetten a kis és a nagy bankokra utalok, mert eh, nem eh, őrájuk helyezném a hangsúlyt, ők okozzák a rendszerkockázatot, nem? Hiszen ott zajlik az értékpapírosítás, ami rendkívül kevéssé átlátható világszerte. Azt hiszem, hogy itt kell inkább különbséget tennünk. Nagyon fontosnak tartom azt, amit Rázuke úr ezzel kapcsolatban mondott, nevezetesen, hogy regionális bankok, amelyek csak regionális problémákkal rendelkeznek, és a regionális KKV-k szolgáltatói, őket másképpen kell kezelni, mint a globálisan tevékenykedő bankokat, hiszen a pénzügyi piacokon is más a megjelenésük. Aztán a hitelminősítő ügynökségek kapcsán nagyon problémásnak tartom, hogy az érték értékelési kritériumok nagyon kevéssé átláthatóak. Így ugyanis korlátozzák a méltányos versenyt, és az érdekeket is akadályozzák, és éppen ezért nagy felelősséggel bírnak a pénzügyi válság előidézésében nem is voltak ott, amikor a probléma kirobbant, viszont már megint értékelik a vállalatokat. Az egyik vállalat B mínuszt kapott, ma pedig él és virul, a másik pedig sokkal jobb értékelést kapott, míg már a csődbe ment. Tehát úgy tűnik, hogy a hitelminősítő ügynökségek nem éppen arról ismertek, hogy különösebben megbízhatóak, és nincsenek tisztában a felelősségükkel sem. Részben ezt tényleg a szervezet felelőtlenségnek tartom. Ez komoly problémákat idézett elő, éppen ezért a kérdésem az lenne, hogy átláthatósági kritériumokat kellene teremteni, versenyt kellene teremteni, és az érdekkonfliktusokat el kellene kerülnünk. Hogyan szeretné felosztani a kérdést az első Lazuka úrnak, utána Perszó úrnak? Remek, kitűnő. I wouldn't say that uh, basic. Azt nem mondanám, hogy a Basel 2 az uh, annyira prociklikus, uh, amikor a uh, KKV-k finanszírozásáról van szó. A prociklikusság az a bankokba az igazi bankközi tőkepiacokról lett importálva, és és a szabályozás, a gyakran változó szabályok miatt valójában ez elijeszti a bankokat bizonyos tevékenységektől, és arra ösztönzi őket, hogy a hosszú távú hitelekre és a, a hazai ügyfelekre koncentráljanak. A, ha megnézzük, hogy mi történt a piacon a válság idején, nem látom azt, hogy a KKV szektorban egyfajta hitelképesség romlás következett volna ebbe. Nyilván a lakáspiacon igen, lufiszerűen, főleg Amerikában, de azt gondolom, hogy nehéz volt a KKV-khoz eljuttatni a tőkét. I would uh, beg to Én ezzel nem teljesen értek egyet. A hatóságok szeretik azt mondani, hogy a Bázel 2 nem okozhatott problémát, mert a, egyszerűen csak megtörtént. De azt gondolom, hogy ez így nem teljesen e, elfogadható dolog. E, a Basel 2-nek az alapeleme az a kockázatérzékenység, és ez már 95-ben elkezdődött, akkor került bele a Basel 2 alapelvei közé. A felügyeleti szervek egyre jobban alkalmazták már a Bázel 2 előtt a kockázatérzékenység elvét. Na most, ha tisztességes akarok lenni a felügyeleti szervekkel is, akkor a piacérzékenység és a kockázat érzékenység az összefügg a prociklikussággal, illetve a számviteli rendszerekkel. A számviteli rendszerek nagy szerepet játszottak ebben a válságban. A prociklikusság azt jelenti, hogy amikor a, a gazdaság lejtmenetben van, akkor a törékeny hitelezők, illetve adósok járnak rosszul. Holott valójában őket kívánja mindenki megmenteni, illetve a jelzálog hitellel rendelkezőket is és itt egy politikai elem lép akkor be a képbe. Amikor a sokszínűségről beszélünk, akkor azért az fontos, hogy az európai pénzügyi rendszer sokszínűségét azt eh, ne rontsuk, ugyanis a sokszínűség a likviditásnak a forrása. Eh, az, az hogy meg tudják venni azt, amit mindenki árul. A, arról szól, hogy az egyes intézmények hogyan kezelik a kockázatokat. Nekünk az eredményekre kell koncentrálnunk, és nem pedig a folyamatokra. Hogyha a folyamatokra koncentrálunk, akkor a kis pénzügyi intézetek azok kimaradnak vagy tönkre mennek, és csak a nagyok élhetik túl, akiknek van elég pénzük. Rendben, még ketten jelentkeztek, Ola Schmidt és Sven Kigold. Egymás után tegyék fel a kérdéseket, együtt hallgatjuk meg őket. Ha csak nem lenne speciális kérdés, Kérem ezt jelezzék. Köszönöm. Az én kérdésem Rászulke úrhoz szól. Azt említette, hogy a szabályozási keret és a felügyeleti keret az északi országokban, illetve a balti térségben nagyon jól működött, és proaktív szerepet töltött be. Ugyanakkor a svéd Rexbank azt nyilatkozta, hogy határozottabban és aktívabban is felléphetett volna, hiszen vannak ugye problémák a balti országok közül néhányban. Azt is lehetne mondani, hogy túlzottan agresszívan léptek fel a likviditási piacon. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy úgy gondolja-e, hogy a jelenlegi javaslatok ezt a válságot megelőzhették-e, megelőzhették volna-e az északi országokban? És talán azzal zárnám le, hogy én a Swagbank megmeresleg részvényese vagyok. Yes, a question to Mr. Perso. It's, uh... Igen, Perso úrhoz szólna a kérdésem. Nem csak érdek, nem, egyrészt érdekes, másrészt vicces is volt önt hallgatni. Egy kérdést szeretnék feltenni. Úgy gondolja-e, hogy túlzott likviditás, teljes likviditás jelente meg? Ennek a likviditásnak ön szerint mi volt a forrása? Tehát mi volt a mögötte meghúzódó ok? És az ön véleménye szerint, akkor mivel kevés az idő, ez volna a kérdésem, ez amúgy is épp eléggé nehéz. Thank you, let me, uh, thank... Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy tisztázzam a dolgokat. Ami a szabályozási munkát illeti, én az együttműködésre gondoltam, az együttműködés rendkívül jó volt. A, az együttműködés önmagában természetesen nem... Uh, oldja meg a megértés, eh, vagy azt, hogy proaktív módon érjük egymást, hogyha egy makroszintű lufi keletkezik. Eh, tehát ilyen értelemben tudjuk azt mondani, hogy a piaci szereplők és a szabályozók is tévedtek, mindegyik rosszul látta a dolgokat a balti tenger partján. Az együttműködés volt az, ami igazán működött, és hát makroprudenciális kérdésekben együtt próbálnak dolgozni, és ez valószínűleg nagyon sokat segített az egész térségnek. Köszönöm. Két túlzott likviditási forrás volt, nagyon sok bizonytalansággal, hogyha ez így leegyszerűsített dolog. Az egyik az Egyesült Államok politikája, és a pro, másik pedig a prociklikus tőkekövetelmények a bankrendszerben. Ehhez hozzá lehet még tenni, hát a prociklikális elemeivel próbálunk foglalkozni a, azért, hogy ciklussal ellentétesek legyenek a tőkekövetelmények, és megfelelő más húzópolitikákat létrehozni. Yeah. Nos, tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy elértünk a mai ülésünk végére. Nagyon köszönöm az érdeklődésüket, a résztvevők, a részvételüket és a három vendég előadását is. Nagyon érdekes volt, és kitűnő betekintést nyújtottak. Nem értünk ugyan mindig egyet, de azt hiszem, hogy ettől még inkább gyümölcsözőbb lesz a vita, és hétfőn találkozunk ismét fél négykor. Sorry, uh, Pervans, ich dachte du... Elnézést, Pervans, azt hiszem, hogy az imént már összefoglaltad az egészet, amikor ilyen terjedelmesen tetted fel a kérdésedet. Én nem szoktam senkibe belefolytani a szót. Pervans, parancsolj. Nem, hát kérdéseket adtam föl, én konklúziókat még nem vontam le, és szerintem egy meghallgatásnak a végén igenis nagyon fontos, hogy a dolgokat meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, amivel majd még foglalkozni kell a jelentésben. Felsoroltam a fontos elemeket a jelentés szempontjából. Azért az meglepett mégiscsak, hogy szinte minden hozzászóló amellett szólt, hogy meg kell erősíteni a saját tőkét a bankoknál, és az, hogy ez versenyhátrán lehet az Európai Unió számára, ezzel nem foglalkoztak. Ugyanakkor ez nem tiltja azt, hogy ne nézzünk meg más olyan elemeket is, amelyek a kockázatvállalást védik például egy európai garancia alapot létrehozását. Azt is megegyeztem, hogy egy makroökonomiai értékelése kell, hogy végbe menjen minden egyes javaslatnak, és a makroökonomiai elemek voltak a, tulajdonképpen a az eredete, képezik az eredetét a válságnak. Továbbá a too big to fail Euró kérdése Európában valószínűleg nem prioritás, ugyanakkor a versenypolitika eszközét sokkal jobban kellene alkalmazni a pénzügyi piac részvevői esetében is, független attól, hogy mennyire húzódozik a bizottság attól, hogy ezt alkalmazza. Még két vagy három konkrét aspektust szeretnék felvetni. Az egyik a számviteli szabványok kérdése, és az Európai Parlamentben szerintem ezzel mindig is foglalkoztunk, ezt hangsúlyoztuk, hogy szükség van arra, hogy a shadow banking rendszer, szisztemet, azt arra is vonatkozzon a szabályozás, tehát az árnyékbank rendszerre is, és továbbá volt erről egy hozzászólónk, aki, de ezt érdemes lenne kifejteni, hogy etikai normákat is meg kellene valósítani a pénzügyi intézetek irányításában és a felügyeleti oldalon is. És Viszer úrnak a figyelmeztetését is megjegyeztem, hogy a, likvidit, a túlzott likviditás továbbra is problémaként jelenik meg, a fogyasztóvédelemnél pedig teljes mértékben osztom a véleményét Ike Vandenbornak a tekintetben, hogy én is foglalkoztam különböző javaslatokkal, hogy a legjobb a rendszerben abban, amin dolgozunk, hogy úgy lehet leginkább megerősíteni a fogyasztók védelmét, hogyha a smartokat, tehát a pénzügypiaci hatóságot használjuk be, tehát egy integrált megközelítés legyen, de ami mindhárom piacon. Tehát nem csak egy ö, nagy ö, ellenőrzőt hozunk létre, hanem a piaci